spanyol kollégáknak elmondani, hogy szívből gratulálok nekik, de Cruz kollega itt van. Tehát gratulálunk a világbajnoki címhez, bár ez nem tartozik a hatáskörünkbe, de hát Hollandia, hollandok is jól játszottak, hát a németek azok nem annyira, illetve jól, csak nem olyan eredményesen, de hát azért új esélyek kínálkoznak néhány évánként, úgyhogy megkezdjük a mai munkánkat. Nagy szeretettel köszöntöm itt körünkben a mai nap vendégét, mégpedig Magyarország nemzeti fejlesztési miniszterét, Fellegi Tamás urat. Itt van körünkben, úgyhogy nagy szeretettel köszöntjük őt, örülünk, hogy itt vagy. Megnézi, hogy hogyan is folyik itt nálunk a munka ugyanis ő, a magyarok lesznek a következők a sorrendben, és akkor már rögtön el is térek a következő témára nagy szeretettel. Köszöntöm azokat a miniszter urakat, akik eljöttek hozzánk a mai napon Belgiumból, Jean-Claude Marcour urat és Benoit Szerex urakat, mindkettőjüket szeretettel köszöntjük, mindjárt meg is kezdődik a beszélgetés. Még azt kérdezném meg, hogy van-e valamilyen hozzátenni valójuk a napi rendhez? Nincs, tehát akkor azt elfogadtuk ebben a formában, és jöjjön a következő napi rendi pont. Ez pedig nem más, mint a beszélgetés a két miniszter úrral, akiket még egyszer üdvözlünk, minden jót kívánunk a belga elnökséghez. Egy nehéz időszakban veszik át a soros elnöki feladatokat. A hónap is nehéz, ugye hamarosan kezdődik a szünidő, de biztos vagyok abban, hogy nagyon jól fogunk együttműködni, és szeptemberben, októberben számos nehéz, komoly téma kerül majd terítékre, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy már ma eljöttek hozzánk. Meg is adom önöknek a szót, nem tudom, hogy milyen sorrend, rendben kívánnak szólni. Szelek, Szelek úr, Márkur úr először, parancsoljon, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Számomra nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, ezt mondhatom a Szerex kollega nevében is. Nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk, és azért is nagyon nagy számomra az öröm, mert egy évvel ezelőtt, július 14-én vagy 12-én európai parlamenti képviselőnek választottak, de azután egy fontos más tisztséget kaptam, és a képviselői feladatomat nem tudtam ellátni, ugyanis a vallón, illetve a francia közösség miniszterelnök helyettesi tisztségét kínálták nekem, de hát az Európai Parlament munkája mindig is nagyon érdekelt, és akkor a listán első helyen álltam, és én vezettem az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos kampányt, úgyhogy nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és az Európai Parlamentben szólhatok. Örülök, hogy a parlamentnek most még nagyobb a hatásköre, és a Lisszaboni szerződés nyomán, és ez csak az első lépés. Látjuk, hogy a parlament a szerződés alkalmazásával hatalmas lehetőségeket, esélyeket kap, úgyhogy a egy föderális állam illetékes minisztereként azt mondhatom, hogy mi tényleg nagyon örülünk kollégámmal együtt, és mi ketten regionális miniszterek vagyunk, de természetesen a teljes föderális államot képviseljük, és én és kollégám itt nem csak az adott ország rész minisztereként, hanem Belgium minisztereként vagyunk itt ezen a találkozón, ugyanis ha Belgiumnak még ezt a tisztség sorozatot meg kellene duplázni, éppen most mondta nekünk az elnök úr, hogy Belgiumnak ugyan lehet, hogy nincs még jó működő föderális kormánya, de az egyes minisztériumok és a föderális struktúrák nagyon jól működnek, és az elnökség feladatait el fogjuk végezni ebben az időben. Meg fogunk minden tenni annak érdekében, hogy a munka jól sikerüljön, és a parlamentnek mindig is rendelkezésére fogunk állni. Ha egy bizottság kinyilvánítja, hogy szeretne velem beszélni, akkor én szívesen eljövök, és minden szakmai kérdésről kész vagyok önökkel szót váltani, amelyet fontosnak tartani tartanak. Akkor most, ha megengedik, akkor kitérnék néhány kérdésre. Gondolom, hogy a Vega elnökség prioritásaival időközben már megemlékeztek, megbarátkoztak. Nagyon röviden nem lesz ez igazi beszéd, rögtön rá fogok térni a lényegre. Az Európai Unió belga soros elnöksége természetesen azt tartja fontosnak, hogy az Európai Unió 2020-as stratégiája megvalósuljon. 2020-2020, ez ugye a stratégia neve, nevezhetjük mindkét módon. A legfontosabb kezdeményezés az, az iparpolitika lesz, amely megfelel a globalizáció korszakának, és hadd adjak át önnek, elnök úr, valamit. Elhoztam a német verziót. Ez egy tanulmány a fenntartható tartós iparpolitikáról. Engedje meg, hogy átadjam ezt önnek rögtön itt az ülés kezdetén. Teljesen friss, most került ki a másolóból vagy a nyomdából. Ugye három hivatalos nyelv van Belgiumban, francia, holland és <clears throat> német, van még egy angol fordítás is, és hát szeretném ezt átadni önnek. Elnök úr, de a bizottság minden tagja is természetesen megkaphatja ezt a kis füzetet, hogy megismerje, hogy milyen gondolataink vannak az új tartós, fenntartható iparpolitikával kapcsolatosan. Ez tehát a mi hivatkozási pontunk, és meg vagyok győződve arról, hogy ez egy jó alap. Mi úgy gondoljuk, hogy Európának nagyon komoly, erős ipari alapra van szüksége, mégpedig egy fenntartható, tartós alapra. Ez azonban nem kényszer alapján kell, hogy megvalósuljon, hanem ehhez az szükséges, hogy mindenki mindenki sikra szálljon, illetve elköteleze magát a fenntartható fejlődés mellett. Tekintettel kell lennünk természetesen a környezeti és a szociális kom komponensekre. És ez tehát nem egyfajta kényszer kell, hogy legyen, hanem egy ilyen önkéntes ö, vállalás, és ennek része a szociális karta is, ugyanis az emberek nélkül az ipar sem működhet, és a gazdaság és az ipar ö, megfelelő reformja sem valósulhat meg az emberek nélkül. És természetesen meg kell említeni ö, ö, még az innovációt, ugyanis ez lehet a legfőbb adó a fejlődés során, és a legfontosabb számunkra ez a prioritás prioritás, ezt tekinti a belga elnökség prioritásnak, hogy erősítsük meg az Európai Unió versenyképességét kifele, találjuk meg a módját annak, hogyan lehet a versenyképességet megerősíteni, bevonva a kis és középvállalatok sorát, és természetesen alkalmazva azokat az eszközöket, amelyek már eddig is beváltak. Ebben az összefüggésben a következő napokban, július 14-én és 15-én egy informális ipari miniszteri tanácsot hívtunk össze. Két részből fog ez állni, az iparpolitika, az első téma, a globalizáció háttere előtt, és az innováció az iparban. Ezt szintén egy közös ülésen fogjuk megvitatni a kutatásért felelős miniszterekkel, és itt a legfontosabb kérdés az, hogy minden olyan kérdést átgondoljunk, ami az innovációval kapcsolatos. És ugyanilyen fontos, hogy volt meg és szociális konferencia ezzel a témával kapcsolatosan. Sok szociális partner vett ezen részt a gazdasági egyesületek, szervezetek képviselői Vallóniából, Brüsszelből és Flandriából, mindannyian elmondták kívánságaikat, és ezekre is természetesen tekintettel leszünk. Majd azt szeretnénk elérni, hogy ezek meg is valósuljanak. Tehát itt mindenek előtt arról van szó, hogy biztosítsuk a hozzáférést az európai eszközökhöz, forrásokhoz, legyen európai klaszter politika, a nem technológiai jellegű innovációk esetében is legyen megfelelő hozzáférés, és legyenek meg az ehhez szükséges minőségi és mennyiségi indikátorok. Nagyon fontosnak tartjuk a horizontális megközelítést és a szektorális megközelítést, ugyanis az egyes ágazatoknak megvannak a maguk sajátosságai, ezekkel lehet tagállami szinten is foglalkozni természetesen, de mi a magunk részéről úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi oldala, a nemzetközi dimenziója a nagyvállalatoknak szükségesé teszi a közös európai szintű megközelítést is. És a, az állandó képviselet képviselői természetesen itt lesznek, és szólni fognak majd ezekről és hasonló kérdésekről. Én magam is fogok szólni néhány kérdésről a verseny tanácsal kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozunk, ez a válság során is ki derült. A bizottság ezzel kapcsolatos elgondolásait már megjelentette, és felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy kialakulhasson egy megfelelő, kiegyensúlyozott európai iparpolitika. Azt hiszem, hogy az állami segítségnyújtásról is beszélnünk kell, az állami támogatásról is a gazdasági reformok kapcsán. Nagyon fontos a különböző szintek koordinációja, a legjobb gyakorlatok, a best practices megfelelő cseréje, a jó iparpolitika és a jó innovációs politika között nagyon szoros az összefüggés. A népgazdaságok számára azonban az is fontos, hogy proaktív legyen a megközelítés. Tudjuk, hogy milyen feladatokkal kell megbirkózni európai szinten, illetve milyen feladatokkal kell megbírkozni a tagállamokban. Egy ilyen jellegű konferenciára is sor kerül majd, ugyanis tudjuk, hogy a zöld mező, a zöld gazdaság állít a középpontban, tehát a gazdaságot át kell alakítani. Ez is az ipari társadalom legfontosabb, illetve az ipari politika legfontosabb feladata. Egy kutató csoporttal, csoporttal működünk együtt, és az eredmények egy részét már meg is találják az interneten. Ezek a kutatók nagyon jól meghatározták a feladatokat, amelyekkel a vállalatok szembesülnek, és el kívánjuk juttatni a legfontosabb üzeneteket hozzájuk. Fontos itt a kis- és középvállalatok szerepe és a következetes kormányzás és a szociális partnereket mind be kell vonni ebbe a nagy feladatba, és ez a kérdés is terítékre kerül majd egy konferencián novemberben Lüttich mellett. Végül pedig még egy más témára is rátérnék, amelyet nagyon fontosnak tartok, ez pedig nem más, mint a KKV-k, amelyeket a kis és középvállalatok, amelyeket a válság komolyan érint, nagyon nagy számban mondtak csődöt, illetve nem tudták folytatni tevékenységüket a KKV-k, és hát itt rendkívül fontos szerkezetváltásra van szükség a A kis és középvállalatok ma 70%-át biztosítják a munkahelyeknek és az európai GDP-nek. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy ez a Small Business Act hogy ezt a Small Business Act-et még egyszer gorcsó alá vegyük, hogy megnézzük, hogyan és hogyan lehet jobban biztosítani a finanszírozást a KKV-k számára. A köz, a bizottság 2008-ban adott ki egy anyagot a clusteringgel kapcsolatosan, és ezt is természetesen meg kell még egyszer vizsgálnunk. Mi a magunk részéről minden kezdeményezés előtt nyitottak vagyunk, és válaszolunk minden kérdésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr, és át is adom a következő vendégünknek a szót, és utána majd kérem a kollégákat, hogy tegyék fel kérdéseiket. Ma egy picit jobban kell gazdálkodnunk az idővel, ugyanis kevés van. Parancsoljon. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Az a lehetőség, hogy ma itt megjelölhettem maguk előtt, nagy örömömre szolgál, hiszen szeretném bemutatni a belga soros elnökség tervét a kutatásfejlesztés területén ahhoz, hogy a válságból ki tudjunk lépni, és megtartjuk a, megtartsuk a szociális eredményeket, egy újfajta növekedési útra kell átlépnünk. Tudáson és innováción kell, hogy alapuljon ez az újfajta gazdaság, és egyre kevésbé kell, hogy támaszkodjunk a természeti erőforrások kihasználására, hiszen ezek lehetősége korlátozott. Az belga elnökség mindent meg fog tenni azért, hogy megtörténhessen ez az átállás, az újfajta innováció és tudás alapú társadalomra, és hogy növelhessük az európai kutatási potenciált. Már csak azért is, hogy ennek aztán gazdasági pozitív eredményei legyenek, és munkahelyeket is tudjunk teremteni. Az elnökség során szerények leszünk, és pragmatikusak. de ugyanakkor a kutatás területén ambíciós, ambiciózusak vagyunk, magacsaknak kell lennünk, és közösségi szintre kell emelni ezeket a terveket. Mindehez a Lisszaboni szerződés adta új lehetőségeket teljes mértékben ki kell, hogy használjuk. A konvergenciát kell, hogy támogassuk, illetve azt, hogy a nemzeti, illetve régiós kutatási politikákat emeljük föl közösségi szintre Ahogy a kollégám is mondta, a Lisszaboni szerződés alapján most már még inkább figyelme kell, hogy vegyük az Európai Parlamentnek a hatáskörét, kölcsönösen tiszteletben tartva egymást, és előtérbe helyezni az együttműködést és a folyamatos munkát. Folytatnunk kell az előző elnökség által megkezdett dossziékat. Melyek is ezek a legfontosabb dossziék, amelyekkel a belga elnökség során foglalkozni kívánunk? Először is a 2020-as stratégia. A belga soros elnökség idején a kutatás területén új jogszabályok nem fognak születni, kivéve néhány nemzetközi megállapodást. A spanyol elnökség során a bónusz dosszi, a GMS témája lezárult jogalkotási szempontból. A belga elnökség egy sor fontos témával fog ugyanakkor foglalkozni. Az első az Európa 2020-as új stratégia, az Európai Tanács döntés alapján 2010. decemberig fogjuk végig gondolni a kutatás, fejlesztés, innováció helyzetét Európában. Ez lehetőséget ad a számunkra, ezt a lehetőséget ki kell, hogy használjuk alapvetően fontos, hogy az Európai Tanács meghozza az összes szükséges döntést a gazdasági kormányzás governance területén, valamint meg kell, hogy határozza a prioritásokat méghozzá ágazatra lebontva, olyan ágazatokra koncentrálva, amelyek közép és hosszú távon versenyképesek tudnak lenni. Befektetésekre, kutatásra, fejlesztésre, innovációra vonatkozik mindez. Az innovációt mi széles értelemben használjuk ezt a kifejezést, ebbe beleértjük a szociális és környezeti innovációt is. Tehát egy, az üzenetünk határozott az Európai Tanács számára is. A kollégám is említette ezt, minden esetre mi azt szeretnénk, hogy a kutatási és az ipari szektor is hasonló útra lépjen. Nem csak ipari, hanem kutatási témával foglalkozunk, hanem közös témákról is szó lesz itt Brüsszelben, tehát ipar és kutatás, az a célunk, hogy alakítsuk ki az innováció szempontjából is, alakítsuk ki ezt a közös kiinduló pontot. Ebben a kontextusban, bár az Európai Tanácsi vitát elhalasztották októberről decemberre, minden esetre fontosnak tartjuk, hogy, tartjuk, hogy a bizottság 2010. szeptemberében, ahogy ezt már be is jelentették, bemutassa a kutatás és innovációs tervét. Ennek alapján egy első eszmecserére tud majd sor kerülni a október 12-i versenytanács során, és a versenytanácsi következtetésekre pedig november 26-án fog sor kerülni. Ezeket a következtetéseket majd át kell ültetni, ha így fogalmazok, tanácsi szintre. Ezekben a témákban folytatjuk le a vitákat. Én azt szeretném, hogy az a tanács, amit az, az az üzenet, amit a tanács kap, két részből álljon. Legyen ebben egy politikai üzenet, amit három pontban tudok összegezni meg kell erősíteni, hogy főleg a válság időszakában mennyire fontos a kutatás és innováció finanszírozása. Igazából ez a 3%-os témának a kihívása, hiszen erre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy mozgósító ereje lehessen ennek a szektornak. 2006-2008-as időszakra vonatkozóan vannak meg a statisztikai értékeink. Ennek alapján úgy láttuk, hogy a 27 tagállamból 18 tagállam esetében emelkedett és intenzívebbé vált a kutatás. Minden esetre a 3 százalék az egy minőségi változáshoz is kell, hogy kapcsolódjon. A célok, az eredmények és kiegészítő indikátorokat kell alkalmazni. A második pont, hogy meg kell határozni pontosabban a kutatást, és annak gazdasági és szociális hatásait, következményeit. Harmadik pont, konvergencia megerősítése az Európai Uniós tagállamok között kutatás és innováció területén. Tehát ebből a három pontból áll a politikai üzenetünk. Másrészt Szeretnénk, hogy megszülessen a miniszterek közötti első megállapodás konkrét javaslatok tekintetében. A terveink fogják tartalmazni ezeket a konkrét javaslatokat, és ezeket szeretnénk, hogyha prioritásként kezelnék, és a végrehajtás is megtörténne az Európai Kutatási Térség, ez egyébként több kezdeményezéssel fog érni ebben a kontextusban a belga elnökség mobilitási, kutatói mobilitási konferenciát fogunk szervezni, aztán közös tervezésről szóló konferenciát a Valon régió kezdeményezése alapján, aztán konferencia az egyetemek és a kutatóközpontok szerepéről. mindannyian ismerik a közös tervezésnek a célját. Megpróbáljuk a akadályokat lebontani a tagállamok között kutatási és fejlesztési területen. Hiszen Európának jelentős kívásokat kell megoldania ebben a szektorban. A munka nem kezdődött meg az első négy témában. A belga elnökség a tervezés, közös tervezésnek a keretjeire és a feltételeire fog koncentrálni. A Fél év során a bizottság egy köztes értékelést fog benyújtani a hetedik keretprogramról, és a Tudományos Technikai Együttműködési Fórum el kell, hogy készítse a előrehaladási jelentést erre az időszakra vonatkozóan. A, egy előrelépési jelentés kell majd, hogy készüljön az európai kutatási térségre vonatkozóan. Ezt november 26-án fogom benyújtani a tanácsnak. Hasonló módon november végén kerül sor arra, hogy elindítunk egy pilota jellegű kezdeményezést a vízzel kapcsolatos kihívásokra. Ez az eszközök jobb koordinációjára fog vonatkozni, az erőforrások jobb koordinációjára, a tagállami együttműködés és Európai Uniós együttműködés javítására. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Az önök parlamentje különös aggályként jelölte meg az egyszerűsítés kérdéseit. Vannak olyan kutatók, akik időjüknek a több mint a felét administratív munkával töltik, kérdőjöveket kell, hogy kitöltsenek, jelentéseket kell, hogy készítsenek, az egyszerűsítés a régiók szintjén is nagyon fontos. Át a régiók sokszor a legközelebb álló szintet jelentik a kutatóközpontokhoz, az egyetemekhez, konkrétan a kutatókhoz és a KKV-khez. A programok nem mindig könnyen hozzáférhetők. Az ipari világnak a részvétele, főleg KKV területén jelentősen csökken, és ez a jelenség kockáztatja az egyetemi kutatótevékenységet is. Az egyszerűsítés azért is fontos, hogy a finanszírozások, a programok, a kutatási tevékenységek között nagyobb legyen az összhang, strukturális alapfelhasználása egyszerűbb legyen. Remélem, hogy szorosan együtt tudunk majd működni a parlamentjükkel ebben a témában, mint ahogy más témákban is. És ezért a bizottságok elnökét meghívjuk az informális, vagy meghívtuk az informális tanácsülésre. Az egyszerűsítés lesz itt a két fontos napirendi pontnak az egyike. Májusban a bizottsági következtetések után a tanács elfogadott első következtetéseket az egyszerűsítésekre vonatkozóan, illetve a keretprogram végrehajtása területén. A bizottság ezt követően kiegészítette a közleményét konkrét javaslatokkal a pénzügyi szabályzat három éves felülvizsgálata alapján, illetve egy javaslatot is készített, aminek a lényege az elfogadható hibahatár. A belga elnökség célja, hogy amennyire lehet vigyük előre ezt az egyszerűsítési dossziét, ezt a témát. Az igazi kihívás itt az, hogy a bizalmat kell megszerezni, bizalmat kell, hogy adjunk a kutatóknak, ugyanakkor az alapok, a közpénzek felhasználását ellenőriznünk is kell tudni. Az egyik lehetséges út, hogy a jelenlegi költségalapú elszámolást eredmény alapú elszámolásra alakítsuk át. Persze meg kell érteni, hogy milyen eredményekről van szó, mert a kutatás, ahogy önök is tudják, jelentős kockázatot, bizonytalanságot hordoz magában. Aztán van egy sor egyéb téma, tisztelt elnök úr, amelyekkel a belga elnökség foglalkozni fog. Egy területi tanácsülésre fog sor kerülni novemberben, mert a belga elnökség számára különösen fontos az európai tér, a tér és biztonság, a régiós dimenzió kérdései, ezek is szerepelnek a belga soros elnökség programjában, mint ahogy a fenntartható fejlődés témája is. Egyébként a 2020-as stratégiának is ez egy fontos része, a kutatási innovációs terv területén, és a közös programozási prioritásokhoz tartozik mindez. Ez nem transversális lesz, hanem különböző módokon fog történni ezeknek a témáknak a kidolgázása, például az Európai Unió és a tagállamok közötti együttműködés javítására fogunk koncentrálni, azért, hogy fel lehessen gyorsítani a technológiai kutatást, például az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiák területén. Az Európai Tanács foglalkozni fog konkrétan ezzel a témával, hasonló módon a biodiversitás kérdésével, és egy sor eseményt fogunk szervezni az elnökségünk során. Elnök úr, tisztelt képviselők! A gyakran azt mondják, hogy Európa gyenge a kutatás területén, hogy hiányosságok vannak. Tudjuk, igen, például az elaprózoltság hátrányos, a verseny, a hasztalan verseny az egyes országok kutatói között, aztán a kockázatítőke megoszlása, felaprózódása. Ezek mind olyan témák, amelyekkel a munkánk során foglalkozni fogunk, és próbálunk majd itt a az elnökség hat hónapja során előrelépést elérni ezekben a témákban. Az európai állampolgároknak ugyanakkor az erőségeiknek is tudatában kell, hogy legyenek. A világ legnagyobb kutatásai programjait valósítottuk meg. A nemzetközi együttműködés területén abszolút nyitottak vagyunk. Mi vagyunk a legnagyobb elvárásokat felmutató geopolitikai egység környezetvédelmi tekintetben. Ugyanakkor mi biztosítjuk a legtöbb támogatást és pénzügyi alapot a fejlesztési együttműködésre, és az erőforrásaink megosztására kevésbé szerencsésekkel. Mi vagyunk az a politikai térség, amely a kulturális és nyelvi diversifikációba a legtöbbet fekteti be, illetve a kulturális örökség megőrzésébe is hasonló módon. Azért nagyobb bizalomra van, hogy van szükségünk, és csak ennek alapján tudjuk a gyenge pontjainkat is legyőzni. Meg vagyok győződve arról, hogy mindez szükséges ahhoz, hogy a válságból ki tudjunk lépni. Ehhez nem csak a politikai felelőseket kell, hogy meggyőzzük, hanem a közvéleményt is, és különösen gondolok itt a fiatalokra. Ebben a témában és egyéb témákban is meg vagyok győződve arról, hogy együtt meg tudjuk találni a megoldást a problémákra. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, miniszter úr. Természetesen mindkettőjüknek köszönöm. 12-en kértek szót, hogyha mindenki esélyt szeretne kapni, akkor maximum egy percet adhatok. Kérek mindenkit, hogy koncentráljon, egy percben foglalja össze véleményét, és kellemetlen leszek, hogyha tovább beszél, hiszen eh, mindenkinek szeretnénk megadni a szót. Fombranc asszony. Köszönöm, elnök úr, igyekezni fogok. Egy perc azért nagyon rövid. De mindenképpen szeretném megköszönni a minisztereknek, hogy eljöttek. Szeretném a belga elnökségnek megköszönni expozéját. Örülök, hogy eh, a regionális miniszter is itt van, és teljes támogatásomról szeretném biztosítani. Én most az iparpolitikáról szólnék röviden. Miniszter úr eléggé világosan elmondta, de leterme miniszterelnök is elmondta, hogy ez nagyon fontos. Amikor múlt héten az Európai Parlament plenáris ülésén szólalt fel. Én nem hiszek olyan társadalomban, amelynek nincsen erős ipara. Éppen ezért eh, megkapja a támogatásunkat. Azonban eh, milyen ipari prioritásai vannak? Ezt is meg kell vitatnunk. Két kérdésem is lenne, de csak egyet mondok el. Az egész környezetvédelmi anyag eh, szerintem nagyon lényeges, és az is fontos, hogy a jó iparpolitika legyen jó klímapolitika is. A jó klímapolitika pedig egy világos iparpolitikának is irányt mutathat. Hogyan látja ezt az összefüggést az elnöksége alatt? Mit szeretne tenni? Nagyon szépen köszönöm, Lambert kolléga. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm én is a két minisztert itt körünkben. Mark úr, úr ön ismeri ennek a háznak a szokásait. Igen, szükségünk van az iparpolitikára, amely szilárd alapokon áll. Említette a külső versenyképességet is, hogy ez az egyik prioritásuk. Azonban eh, hogyan is néz ez ki? Tehát versenyképesség plusz eh, költséghatékonyság. Hogyan gondolja, hogy eh, ezt meg tudja valósítani? Az energiaversenyképességünk is nagyon lényeges azonban ez nem lehet az, hogy ne éljünk intenzívebben a megújuló energiaforrásokkal. Két kérdésem lenne most a témához. Vannak olyan vállalatok, amelyek azt mondják, hogy a kibocsátásokat 20%-kal csökkentjük, az eléggé nehéz lesz, és már úgysem vagyunk versenyképesek. Azonban vannak európai vállalatok, mint a Siemens, vagy mások, amelyek azt mondják, hogy igenis ambíciózus, szigorú előírásoknak kell lenniük, tehát 30% a minimum a kibocsátós csökkentésnél. Még egy utolsó kérdésem, ha megengedi. Hallottuk, hogy milyen összegeket juttatunk a környezetnek. Hogy reagál? Most pedig Gutine Gutierrez asszony kapszult. Madame, Gutierrez asszony. Egy percre öné a szó. Igen, egy kicsit aggaszt engem egy dolog. Megpróbálom egy percben összefoglalni. Látjuk, hogy a hetedik keretprogram igazából úgy néz ki, hogy mégiscsak a nagyvállalatok kapják a pénzt. Amennyiben 3,3 milliárdos költségvetésünk van, akkor éppen hogy a nagyvállalatokhoz jut ez a pénz. Tudnunk kell, hogy ténylegesen ki kap mit. Amennyiben ezt látjuk, akkor azt is látnunk kell, hogy itt az igazgató tanácsokban pont az ellenkezőjéről döntenek, mint amit a bizottság támogatni szeretett volna. A kisvállalatok nem tudnak lépést tartani itt a szabályokkal. Hogyha a bizottság ezeket a megaprojekteket támogatja, és az ilyeneket szorgalmazza, akkor a kisvállalatok nem igazán rúgnak labdába. Tehát itt a hetedik keretprogram kapcsán itt a különféle főigazgatóságok, főigazgatói ugyanúgy részesei ennek a játéknak az egyetemeket pedig nem vonják be eléggé. Köszönöm, Girardó úr kapszót. Merci, monsieur le président. Euh, monsieur Marcourt et monsieur Serrex, vous avez parlé... Euh, Köszönöm. Az előbb euh, ön itt az átláthatóságról beszélt, az Európai Parlamenthez fűződő kapcsolatokról beszélt, Markúr miniszter úr. Egy olyan témáról szeretnék beszélni, amelyet ön nem nagyon szeret, ez az ITER. Tudja, hogy van ma egy tanácsülés, amely az ITER finanszírozásról szeretne dönteni, és az utolsó verseny tanácsnál pedig nem volt megegyezés. Két kérdésem lenne. Hogyan próbálja megoldani azt, hogy az ITER tanácsnál július végén a japánokkal és az amerikaiakkal is elér valamit, és ez egy óriási projekt. Az összes európai polgárnak nagy elvárása van, legalábbis a század ennek ebben a felében. Ez egy nagyon fontos európai projekt, és Európának pedig további milliárdokba fog ez kerülni. Az ITER tanács előtt hogyan szeretne fellépni? Hogyan akarja az Európai Parlament előtt, az európai polgárok előtt ezt a dolgot képviselni? Egy olyan programnál kurtítják meg a költségvetést, ahol nem is ismerik a pontos eredményeket. Jörg Weber kapszót. Deux interventions. Tisztelt miniszter urak, nagyra értékelem a két beszámolót, amit tartottak az első témában, az iparral foglalkozott a miniszter úr. Igazából a kontinensünkön az iparosodása ellentétes folyamatok játszódnak le, csökken az ipari tevékenység. Ismerjük a 2020-as stratégiát, de közép és hosszú távon az a kockázat, hogy Nagyon gyorsan halad ez az ipartalanodási folyamat, úgyhogy nem is lesz ipar 2020-ra. Mit terveznek az ellen, a dömping ellen, aminek áldozata az Európai Unió. Mindannyian ismerjük ezt a témát. Aztán a következő a környezetvédelem területén azt mondták, hogy a környezeti akadályokat lehetőségé kell átalakítani. Hogyha a Cancuni csúcs megint sikertelen lesz, és hogyha a mi 2020-20 vagy 20x4-es nevezük akárhogy programunk nem lesz sikeres, nem fogadják el, akkor mit szándékoznak tenni? Akkor egy oldalúan kellene alkalmazni ezeket a szükséges intézkedéseket. De hogyha minket nem követnek a többi államok, az Egyesült Államok, Kína és a többiek, akkor energia, klíma hozzájárulást kellene előírni azért, hogy a versenyhelyzet ne torzuljon. Milyen védőintézkedéseket terveznek az ilyenfajta dömping ellen? Más témákat is szerettem volna említeni. Langen kolléga, köszönöm, elnök úr, igen, tisztelt miniszter urak. Én is nagyszerűnek tartom, hogy az iparpolitikát és az innovációpolitikát. politikát prioritásként kezelik. Két kérdésem lenne. Az eh, iparpolitikának eh, különféle játékosai vannak az Európai Unió, a tagállamok. Hogyan óhajtja elérni, hogy közös iparpolitikai stratégia legyen? És eh, hogyan szeretné a 173-as cikket aktivizálni úgy, hogy ténylegesen legyen egy összehangolt iparpolitika az Európai Unióban, vagy pedig hogyan szeretné közös platformra hozni a tagállamokat. A második kérdésem a kutatási politika. Nagyon jónak tartom, hogy ezt a 3%-os célt szorgalmazzák önök is, és hogy inkább az innovációs láncokra figyelnek. De hogyan illik ez össze, hogyha a tanács a következő költségvetés során a kutatási innovációs forrásokat csökkenteni akkor. Kancsián kolléga. Ficile diskut. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter urak, nagyon nehéz egy percben összefoglalni a hozzászólást, mert így az ember nem is tud egy gondolatmenetet végig vezetni. De egy egyszerű kérdés, iparpolitikai stratégia, növekedés, tökéletes, csillagos ötös. De ma az igazi problémánk a munkanélküliség ez szociális konfliktussá válik, ez a folyamat már el is indult. Nem érzem, hogy rövid távon, és Weber kolléga, aki előttem szólt hozzá, ő is említette ezt, rövid távon nem látok olyan kezdeményezéseket, amelyek most már eredményhez vezetnének. Költségvet, másfajta költségvetési politikára gondolok, aztán a KKV-k, a PPP-k szerepére. Ez a, ebben a stratégiában igazából visszalépés történik, és azonnal kéne lépni. A Cavallo. Köszönöm, Carvalho. Thank you, President, Ministers. As a rapporteur... Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter urak, mint, elő, mint jelentésnek az előadója, szeretném nagyra értékelni, hogy ebben a témában is prioritásokat sorolt föl a belga elnökség, hiszen a jelentésem is az e- egyszerűsítéssel foglalkozik. Szerdán a belga elnökség szervezi a konferenciát, amire meghívtak, hogy nyúl, mutassam be a jelentésnek a legfőbb gondolatait. Teljes mértékben osztom önökkel, miniszter urak, hogy mindenképpen pontosítani kell az eredmény alapú megközelítést, és én azt kérem, hogy a bizottság még tovább pontosítsa ezt a koncepcióját. Az egyszerűsítés témáját mindenki nagyon jól ismeri, de ha igazából egy hatékony és nyitott európai kutatási területet, övezetet akarunk felépíteni, akkor tényleg rendkívül fontos az egyszerűsítés. Említette, hogy ki akarja használni a Lisszaboni szerződés által biztosított lehetőségeket azért, hogy egy nyílt kutatási jövezetet építsenek föl. Szeretném megkérdezni, hogy milyen konkrét intézkedéseket terveznek. Közös tervezést, közös ügynökséget, a vagy esetleg az Európai Kutatói Tanácsot akarja felhasználni, hogy közös programokat állítsanak föl a bizottság és a tagállamok között. Mik a konkrét gyakorlati elképzeléseik? Mert elég sok pragmatikus elképzelés soroltak föl eddig a néhány napos elnökségi idejük alatt. Köszönöm szépen. Frau Kollegin Herzog. Herzog kolléganő. Thanks, uh, thanks, uh, Köszönöm szépen. Igen, tisztelt miniszter urak! Amikor hallgattam önöket, minden egyet értettem. De amikor elolvastam a tanács következtetését, főleg az ECOFIN következtetéseit, tehát hogy 891 millióval akarják csökkenteni a forrásokat. Tehát nem az, hogy szinten tartják, vagy növelik, csökkentik. Egy kérdésem van ehhez. Mit tehetünk annak érdekében, hogy a verseny tanács tudjon az ECOFIN ezen negatív döntésével valamit kezdeni. Köszönöm. Nagyon szépen. Köszönöm, Mészáros úr. Úr, tisztelettel köszöntöm a miniszter urakat, és két kérdésem lenne a kutatással kapcsolatban. A hetedik keretprogram köztes kiértékelése éppen a nyári időszakban lesz aktuális és ez egyben kiinduló pont is a nyolcadik keretprogramhoz. Nagyon örülök, hogy Szeres miniszter úr megjelölt néhány dolgot, amivel elégedetlen ő is, és egyik az ilyen az egyszerűsítés, egyszerűsítés szükségesség, ezt minden bizonyal üdvözölni fogják a kutatók. Ezen kívül lát-e még valamit olyat, amit föltétlenül javítani tud a hetedikből a nyolcadik keretprogram való átmenetben, például a kutatás, fejlesztés és technológia háromszögben, illetve a kis és középvállalkozók jobb bekapcsolásában. És a második kérdésem pedig az a kapcsolódik, fordulnék a kollégámhoz, aki előtte már szólt erről az ITER programról, mi a véleménye. Nagyon fontos programnak tartjuk, és borzasztó fontosnak tartjuk, hogy Európai Unió megtartsa ebben a programban vezető szerepét, és az erre szánt összegeket biztosítani tudja, ami gond tudom, nem lesz egyszerű ebben a jelen helyzetben. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Belet kolléga. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék sok sikert kívánni mindkét belga miniszternek, és egy kellemes délutánt. Azonban lenne két kérdésem, először Márk úr, úrhoz. A spanyol elnökség után, amely az infrastruktúra fejlesztését hangsúlyozta, a autóipar elektromos autókkal való átállásánál is. Tehát eh, ha tovább halad ezen az úton, ha igen, akkor biztos, hogy bizottságunk teljes támogatásával számolhat. Tehát sok sikert ezen az úton. A második kérdés. Um, a másik miniszterhez intézném. Említette a prioritásokat, említette azt is, hogy jobb összehangolást óhajt a 3 tekintetében, hogy elérjük céljainkat. A sajtóval úgy emlékszem, hogy közölték, hogy eh, az innovációs miniszter rek Európában világos üzenetet kapnak. Tehát eh, tudják konkretizálni. El kolléga Cukalász. Kallasz kolléga. Köszönöm szépen. Én is eh, szeretnék eh, köszönetet mondani a minisztereknek a nagyon érdekes eh, előadásokért. Örülök, hogy eh, a mai nap során a kutatásról, technológiáról, innovációkról is beszélhetünk. Éppen az előbb hallottam a felszólalásokat, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy probléma van a bizalommal is. Tehát mindenképpen említenem kell az Európai Unió 2020-as stratégiájával szemben táplált, és a Lisszaboni szerződéssel szemben táplált bizalmatlanságot. Hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon jól alkalmazták a régi stratégiát, azonban az Európai Unió legtöbb tagállama azonban mennyiségileg is, minőségileg is igencsak nehézségekkel küzdik. Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e javaslatai. Most már csak ketten jelentkeztek, ezek később jöttek be, de a kollégák lehet, hogy gyorsabbak lesznek. Henshaw és Cikau kollégák kapnak szót. Köszönöm, elnök úr! Igen, köszönöm szépen a belga elnökség előadásait és a prioritásokat, ami a kutatást, gazdaságot, innovációt illeti. Mindenképpen remélem, hogy a belga elnökség sikeres lesz abban, hogy az Európai Uniót ismét a gazdasági növekedés útjára vezesse. A kérdésem a következő. A kutatás tekintetében azt szeretném megkérdezni, hogy a belga elnökség az új tagállamok számára is tervez stratégiákat? Tudjuk, hogy ezek az államok szenvedek az infrastruktúra hiányától. Cikau kolléganő. Szeretnék én is köszönetet mondani a miniszter uraknak, akik eljöttek ma a bizottsági ülésünkre. Köszönöm, hogy bemutatták a belga elnökség programját, és most átérnék anyanyelvemre, románul fogok beszélni. Ekonomika. Köszönöm. Itt elsősorban a gazdaság élénkítési tervre kérdeznék rá. A bizottság tavaly egy közleményt jutatott el hozzánk, ennek értelmében kidolgoztak már egy rendeletet is, azonban ez nem volt annyira ambíciózus, mint elvártuk volna a közlemény értelmében. A bizottság az energiára, a kutatásra hagyatkozott, azonban konkrétan a rendeletben ezeket a dolgokat nem igazán észleljük. A gazdaság élénkítés azért nem lett olyan jó, mint ahogy néhány hónapja ezt óhajtottuk volna, és eh, így a gazdasági fejlődés Európában eh, nem igazán gyorsul be. Mit szeretne tenni a belga elnökség? Nagyon szépen köszönöm. Most visszaadom a szót a két miniszternek, megvan a lehetőségük, hogy ezeket a kérdéseket röviden, velősen megválaszolják. Tehát kettő-kettő percet kapnak. Márk úr, miniszter úr, öné a szó. Köszönöm. Merci d'abord. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani, hogy ilyen nagy érdeklődést bizonyítanak a programunk irányi pari programok irán. Igen, röviden fogok fogalmazni, de azért szeretném elmondani, hogy a bizottság és a belga elnökség találkozója során, amikor a fő tengelyekről beszéltünk, a bizottság által meghatározott fő tengelyekről volt szó, az ipar témája fölmerült mindenképpen. Öt évvel ezelőtt az iparpolitika valószínűleg nem lett volna olyan erős konszenzusnak a tárgya, mint jelenleg a különböző Európai Uniós szereplők között. Már ez önmagában egy jelentős eredmény, és ez is bizonyítja, hogy Európának igenis meg kell védenie a saját iparát. Nem fogok ö, tudni név szerint választ adni mindenkinek, de Van trend azt, hogy azért említeném. Igen, a klímaváltozás korlátot jelent, de jó lehetőségeket is hordoz magában. És a többi kérdésre is reagálva szeretném elmondani, hogy a klímaváltozást nem a fejlődés, az iparfejlődés előtti akadályként kell felfognunk, hanem meg kell nézni, hogy milyen utat kell bejárnunk, hogyan kell támogatnunk az ipari vállalkozásainkat. Pontosan, tehát ezen a héten még az ipari tanácson nem lesz, er, lesz erről szó. A belga elnökség során ezekre a lehetőségekre fogunk koncentrálni, és arra fogunk koncentrálni, hogy hogyan tudjuk segíteni az ipart, az ipari vállalkozásainkat, hogy megfelelően fejlődjenek a klímaváltozást is figyelembe véve. Aztán kóta, széndiokszid kóta. Én mindig fenntartással beszéltem erről, és amikor a kvóta értékesítésről volt szó, akkor ezt mindig kicsit fenntartással fogadtam. Ugyanakkor figyelembe kell venni az új technológiákat, ösztönözni kell. Olyan technológiákat kell ösztönözni, amelyek kevesebb széndiokszid kibocsátással járnak, és kevesebb energia felhasználással, de szerintem ezt más úton kell megvalósítani. Erről majd még fogunk beszélni. Dömping igen, van egy olyan szándék, hogy értékeljük elemezzük az Európai Unió külső versenyképességét, illetve nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a klímaváltozással kapcsolatos céljainkat megvalósítani. Méghozzá úgy, hogy méltányos elbánásban részesüljünk, és hasonló feltételekkel tudjunk fölépni a nemzetközi piacon a versenytársainkhoz hasonlóan. Az európai gazdaság képessége arra, hogy fenntartsa magát és továbbfejlődjön, ez az export lehetőségektől, export képességtől fog függeni, és a, természetesen a nemzetközi verseny partnereinkkel szemben kell, hogy elérjük a céljainkat. Természetesen itt aggályok merülnek föl. Nagyon fontos, hogy a foglalkoztatást megvédjük. Megvédjük azokat a termelési értékesíti láncokat, ahol magas a munkaerő aránya. Igen, vannak itt uh, problémák, de fokoznunk kell azokat az ösztönzőket, amelyekkel vissza tudjuk nyerni az elvesztegetett időt, és ki kell, hogy mondjuk, hogy jelenleg nincs integrált szociális politikánk, de konvergenciás politikákat ki kell, hogy tudjunk alakítani azért, hogy mindegyik tagállam ugyanolyan határozottan álljon ki emellett a program mellett. Hogyha az unión belül, a versenytanácson belül és az ECOFIN-on belül a szociális szektornak megfelelő helyet, nagyobb szerepet tudnánk biztosítani, hát ez mindenképpen pozitív lenne. Ezt európai állampolgárként is mondom, illetve saját politikai meggyőződésem is ez. A spanyol elnökség munkáját nagyra értékelem, és szeretném azt elmondani, hogy az első fél évében a, például az elektromos járművek tekintetében sikerült elérni az, hogy az autóipar fontos ipar maradjon, de nem csak autóiparként kell ezt tekinteni, hanem a környezetbarát járművek előállítását kell ösztönözni, például másfajta energiaforrások felhasználása tekintetében, valamint az energia előállítása és a fogyasztási közötti lánc lerövidítésével, megváltoztatásával. A spanyol elnökség idején sok minden történt ebben a témában, és mi is dolgozni fogunk ezen a területen is, az villanyautók területének a támogatásáról, de minden egyes ipari megoldást figyelembe kell vennünk, elemeznünk kell, és 2011-re szabványosítás felé akarunk előlépni, pontosan a elektromos energia és autók kérdéseiben. Azért, hogy az európai elektromos autó előállítás világszínvonalú lehessen. Természetesen a többi kérdésre is majd választodok. Nagyon szépen köszönöm, Márk úr, miniszter úr, a rövid, de velős válaszokért, és most Szerex miniszternek szeretném átadni a szót. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok én is olyan rövid és velős lenni, mint Márk úr kolléga. A KKV-k és a Hedri keretprogram témakörében szeretném elmondani, hogy igaz az, hogy a kis és középvállalatok részvétele nem elégséges, pedig ez lenne az egész dolog lényege. A kis és középvállalatok 15%-ban kellett volna, hogy részesedjenek ebben, nem sikerült ezt elérnünk. Most itt főleg a konzorciumok mérete az, amin dolgozni szeretnénk. Most pedig áttérnék az ITER témájára. Június 16-17-én volt ITER tanács, azonban a pénzügyi kérdésekről nem történt határozat. Július végén Kadarasban tervezik az újabb ITER ülést. Szükséges az, hogy a tanács találjon európai álláspontot eddig az időpontig. Egyetlen tagállam sem eh, kérdőjelezi meg az ITER projektet. Csak eh, költségvetési és pénzügyi nehézségek vannak. A spanyol elnökség intenzíven foglalkozott a problémával, és olyan következményeket fogalmazott meg, amelyeket eh, a Koreper 30-án jóvá hagyott. A bizottság eh, mezőgazdasági tanácsának ez az első pontja. Az ülésre különben ma kerül sor. A tanácsban történő megalapodás, illetve az elnökség által képviselt semlegesség garantálhatja azt, hogy ezt az álláspontot fogjuk képviselni. Tudjuk azt, hogy milyen nehézségeket támaszthat esetleg a parlament is. Az elnökség éppen ezért megpróbálja az összes kompromisszumot kipuhatolni, azonban ki kell várnunk azt, hogy a bizottság milyen javaslatot terjeszt majd elő. Néhányan önök közül arról is szóltak, hogy szükséges lenne az is, hogy többet fektessenek bele a kutatásba. Azonban pillanatnyilag költségvetési kurtítások vannak. Nem lehet a 3% irányába orientálódni, három szinten, a tagállamok, a régiók és az Európai Unió szintjén. Takarékoskodnunk kell természetesen más szektorokban is. Másrészt viszont az a véleményem, hogy nem kell feltétlenül többet költeni, hanem inkább uh, észszerűbben kell elkölteni azt, ami már van. Éppen ezért uh, most minőségi mutatókra is szükségünk van. Szerdán lesz egy szeminárium az egyszerűsítésről. Ma meglátjuk, hogy mi derül ki. Említettem, hogy uh, sikerorientáltabban kell dolgoznunk, azonban arról is tárgyalnunk kell, hogy mi is legyen az eredmény. Ez pedig a kutatás esetében nem annyira egyszerű. Természetesen beszélünk majd a mobilitásról, a nemzetközi összefüggésekről ezen a területen. Ezen kívül már utaltam az innovációkra is, és említettem, hogy fontos az, hogy a kutatási és ipari miniszterek a decemberi tanács ülésen jelzést adjanak. 1994-ben kezdődött el a keretprogram. Úgy gondolom, hogy az európai kutatási politika nagyon sokat tett annak érdekében, hogy jobban megismerjék egymást a kutatók. Természetesen jobban össze kell hozni a kutatókat, a nemzeti költségvetéseket, az elképzeléseket. Éppen ezért az Európai Tanácshoz további javaslatokat intézünk majd. Főleg eh, ami a szabadalmak bejelentését illeti, ez egy nagyon lényeges pont, ezeknek a finanszírozása, ezen kívül a szabványosítás. Itt természetesen eh, kísérleti projektekre is szükségünk van. Végezetül pedig eh, azt szeretném elmondani, hogy, és ez az új tagállamokra vonatkozik, Volt Spanyolországban egy ülés a spanyol elnökség alatt. Itt sikerült sikert is elkönyvelnünk. Utaltak arra, hogy a kohéziós politika, a kutatás és a regionális dimenzió között legyen szinergia. Az EU 2020 érinti természetesen a helyi, regionális szintet is, hiszen ez a dolog a szubszidiaritás alapján eh, kell, hogy megvalósuljon. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm a két miniszternek felszólalását. Rövid, de szerintem nagyon világos eszmecserét folytattunk. Nagyon sok ma a vendégünk, éppen ezért eh, megfelelően be kell tartanunk az időt. Biztos vagyok benne, hogy az elképzel, elkövetkezendő hetekben, hónapokban jó lesz az együttműködés közöttünk. Nagyon jó volt a kezdet, most pedig a belga elnökségnek jó, sikeres munkát kívánok. Most pedig folytatjuk a munkát a következő miniszterrel. Köszönöm, és jöjjön a következő. Köszönöm. anniversaire. Quelquefois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ja, meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, folytatjuk az ötös napi rendi ponttal. Üdvözlöm Paul Manyettet, aki az éghajlatért, energiapolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős miniszter. Az Európai Unió tanácsának soros elnökségét képviseli. Lehetőséget kapunk, hogy meghallgassuk Manyet urat, utána pedig lehetőségünk van kérdésekre, megjegyzésekre. Nem szaporítom a szót, Manyet úr, önél szó. Bonjour. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, köszönet a meghívásért, köszönöm, hogy meghívtak erre a mai eszmecserére. A belga elnökség eh, energiatémájú prioritásait szeretném bemutatni. Nagyon fontos időszakot élünk ebből a szempontból. Mindenképpen szükséges, szükséges lesz a szoros együttműködés az Európai Parlamenttel. Ezt az együttműködést gyakorlatilag már elindítottuk, hiszen már volt lehetőségünk a politikai frakciókkal egyeztetésre már az elnökségi munka előkészítés során is voltak ilyen találkozóink, azon kívül a Strasbourgi plenárison tudtam beszélni önöknek a tengeri fúrotornyok biztonságáról. Megállapodtunk abban, hogy ezt a témát újra, majd a nyári szünet után a bizottsággal együtt tárgyalni fogjuk. Úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés szempontjából az Európai Parlament szerepe növekedett, és a munka már nagyon jól megkezdődött ilyen aspektusból is. Bizonyos események tényleg bizonyítják, hogy a tanács és a parlament közötti együttműködés jól működik, például a gázrendelet témájában kiváló volt a megbeszélés atmoszférája, amikor a spanyol és magyar barátainkkal együtt elkezdtük a belga elnökség munkát előkészíteni, akkor próbáltunk határidőket felállítani, olyan témákat fölvenni a endre, amelyekről eddig talán nem nagyon volt szó, de olyan témák ezek, amelyek a parlament számára fontosak voltak. A fogyasztóvédelem az egyik ilyen téma. Mielőtt az egyes témákat szeretném felsorolni, amelyek a legfontosabb témái lesznek az elnökségünknek. Szeretnék két el, ö, bevezetőként két témát említeni. Először is meg kell, hogy értsük, hogy pontosan az európai energiapolitika történetében most milyen időszakot élünk. Gyakorlatilag szinte már tíz éves az energiaszektor liberalizációja, az energiapiac megnyitása. Bizonyára emlékeznek arra, hogy nagy ígéretek hangzottak el, hogy mennyire előnyös a liberalizáció, hogy az innováció, technológiát támogatni fogja a befektetéseket, a nagyobb versenyt, vagyis jobb lesz a szolgáltatás, alacsonyabbak lesznek az árak a fogyasztók számára. Úgyhogy egy sor ígéret, nagyon sok ígéret hangzott el, mert más ágazatokra is ez volt a jellemző. Ugyanakkor nem akarok polemizálni, de azért el kell, hogy ismerjük, meg kell, hogy állapítsuk, hogy ezeket az ígéreteket még nem sikerült megvalósítani. A liberalizáció politikája szintjén a célok még nem valósultak meg. Például a gázterületén a koncentrációs szint nagyon magas, gyakorlatilag három cégnek a kezében van a elektromos árampiacának a 90%, illetve 90% a gázenergia és 80% elektromos energia területén. Ezeket az adatokat a bizottság egy jelentéséből vettem. Az energia szektorában sokan azt mondják, hogy nagyon messze vagyunk az igazi integrált piac szintjétől. Úgyhogy úgy gondolom, hogy elérkezett az az idő, amikor föl kell mérnünk a tényleges helyzetet. Amikor a klímacsomag megvalósítására végrehajtásáról van szó, ez az energiatémát is illeti, úgyhogy ezért érdemes végig gondolni, hogy ténylegesen mit sikerült eddig megvalósítanunk. 2008. decemberében az energia-klíma csomag elfogadása került, egy nagyon fontos poznani ülés, nemzetközi klíma eszmecserét folytattak ezen az ülésen, és Európának vezető szerepet kell játszania ezen a területén. Múlt évben elhangzott, hogy amikor a klímacsomag célja az, hogy az energiafogyasztás csökkenjen. Amikor az a célja, hogy az megújuló energiaerőforrásokat nagyobb mértékben használjuk ki, az amerikai adminisztráció új kutató és fúrás politikát indított be Alaszka területén, és az következményeket ismerjük. Számunkra az a fontos, hogy a előretekintés szellemét ne felejtsük el és ne adjuk fel. A modernizálás területén, a beszerzés területén, a munkahelyteremtés területén sok ígéret elhangzott. A célokat nem szabad feladnunk, annak ellenére, hogy sok akadály merül fel menet közben. Ez az a szellem, amelyben a belga elnökség dolgozni kíván ezekben a témákban. Meg kell próbálni a liberalizáció hiányosságait felszámolni, és meg kell próbálni a pozitív céljaink irányába való elrépést megvalósítanunk. Gondolnunk kell az európai fogyasztóra. Nagy érdeklődéssel olvastam a Európai Parlament 2008. június 9-i Európai Fogyasztói Kartáról szóló állásfoglalását, és a energiacsomag összeállítása során néhány gondolatot átvettem ebből az állásfoglalásból. Sok feladat áll előttünk. 2005-2007-ben a, között a gáz ára a fogyasztók számára növekedett, 14%-kal az elektromos áram például. Az energiapolitik politikát a fogyasztók számára kedvezőbbé átalakítani. Egy erről folyó vita és eszmecsere nagyon fontos. Meg kell próbálnunk megerősíteni a tájékoztatási politikát is a fogyasztók számára. Ehhez viszont jobb koordinációra van szükség a nemzeti ombudsmanok között, hiszen elő kell segíteni a kommunikációt a szolgáltató és a fogyasztó között. A fogyasztóvédelem, a fogyasztói jogok témájában nemzeti szinten kellene egyezteni. Van egy irányelvi javaslat is ebben a témában, ezt őszre tervezzük. Igazából ez egy új európai keretet jelent az energiaszektor számára, hatékony versenyintézkedésekkel, amelyeknek a célja a fogyasztók védelme. A fogyasztók érdekében azt is tervezzük, hogy az érzékeny vagy az úgynevezett rossz helyzetű fogyasztókat is szeretnénk támogatni, a válság okozta hatások esetére is gondolkozunk. 25 és 50 százalék között van azoknak a fogyasztóknak a száma az Európai Unióban, akiknek problémát okoz az energia megszerzése. Nincs konkrét definíció, de mondjuk, hogy nem jutnak hozzá elég energiához ahhoz, hogy a villanyvilágításra a fűtés biztosítsák az egész év folyamán illetve a családi költségvetésnek nagyon nagy arányát jelenti az energiakiadás. 2010 a szegénység elleni harc éve. 3 millió munkanélküliről van szó, ez azt jelenti, hogy legalább ennyi az a családoknak a száma, amelyek válságos helyzetben vannak, és ez a szám lehet, hogy növekedni fog. elmutatom, hogy a hazámban nagyon éles vita alakult ki ezen a területen, és amikor a kollégákkal, európai szintű kollégákkal egyeztetek, akkor látom, hogy más államokra is ez jellemző. A szeptember 6-ai, 7 ai informális tanácson, illetve a decemberi tanácsülésen ez lesz az egyik legfontosabb téma. Az energiaproblémák az egyik fontos témát fogják jelenteni. Meg kell próbálnunk mérni, mérhetővé tenni ezeket az energia problémákat. Jó gyakorlatok cseréjét akarjuk hangsúlyozni, azért, hogy próbáljuk javítani ezt a lehetőséget folyamatosan. Egyik lényeges téma ezzel kapcsolatban az energia hatékonyság kérdések. Konkrétan a lakásfűtésre gondolunk. Azok az állampolgáraink, akik nem tudják kifűteni a lakásukat, vagy nehézséget okoz az energiaszámlák kifizetése, ez sok országban a 60%-ot is elérik, hiszen a lakásépítés során nem volt semmilyen energiahatékonysági kritérium, sok lakás egy, egyáltalán is szigetelve, és ugyanakkor ilyen lakásokban laknak azok az emberek, akiknek a legnagyobb nehézséget okoz az energiaköltség. Az energiahatékonyság a legfontosabb a mi szakpolitikánk területén. Természetesen, hogyha kevesebb energiát fogyasztunk, akkor ez a klímaváltozás elleni harcban is pozitív hatással lesz, úgyhogy mindenképpen abszolút prioritást értem, ér, érdemel ez a téma. Egyéb előnyöket is jelent az energia megtakarítás, például a közlekedés területén is gondolnunk kell erre, az ipari eljárások területén is gondolnunk kell erre, ne felejtsük el a gépjárművek kibocsátásával kapcsolatos vitákat. Hatalmas eh, széndiokszid, üvegházhatású gáz eh, kibocsátással működnek ezek az autók, és mindez kapcsolódik az autók fogyasztásának a szintjéhez is. Nagyon éles vita folyt erről. Ma rendelkezésünkre állnak a megfelelő információk, és látjuk, hogy jelentős előrelépést született ezen a területen. Az európai autótulajdonosok, mivel modernebbek lettek az autók, kevesebb energiát fogyasztanak. Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy az európai integráció első négy jogalkotása, illetve az új jogalkotási típus, ami még nem is született meg, és ez már a Lisszaboni szerződés értelmében fog megszületni, tehát pontosan a mi területünkre esik ez az újfajta jogi aktus. Még a elnökség vége előtt négy ilyen jogi aktus fog születni, például mosógép, mosogatógép, hűtőszekrények, háztartási gépek témájára is fognak vonatkozni ilyen dokumentumok. Az energiahatékonysági cselekvési terv első értékelését is el fogjuk végezni. Szeptember 6-án és 7-én az informális tanácsütésen kerül sor az első vitára ebben a témában. Itt meg fogjuk tehát vizsgálni az energiahatékonysági cselekvési terv területén történt előrelépést. Egyébként kiváló vitákat folytatunk, és kiváló egyeztetéseket a spanyol elnökséggel aktuális témákról. Sok a befektetés energiahatékonyság területén, közlekedésben, a forgalmazás, az elosztás, a hálózatok kialakítása területén, a gyártási kapacitások területén, hogy minél inkább környezetbarátok legyenek ezek a termelési kapacitások. A régiós szintű egyeztetésekről van szó, a foszilis Európa számára még mindig szükséges és szükséges lesz. Minden esetre valamit azért tenni kell a befektetések területén. A következő tíz évben 50 milliárd euróról van szó, és anélkül, hogy számítanánk azt a 70 milliárdot, amire a kutatási területen lesz szükség. 2008-2009-esben indult tervekről van szó. A Recovery Plan, Recovery Plan területén, a gazdaság élinkítési programban 4 milliárd eurós befektetést lehetett megvalósítani. Tudják, hogy ezen összkezek nélkül nem történt volna előrelépítés. A bizottság rendelet javaslattal élt azért, hogy a fel nem használt összegeket strukturális alapok kaphassák meg egy ilyen örök, úgynevezett örök alapként azért, hogy a projekt meg segítsük. Konkrétan energia projektekről van szó, olyan projektekről, amelyeket nagyon fontosnak tartunk. Tudom, hogy a parlament foglalkozik Fanprant előadó vezetésével ezzel a témával, és hata, hamarosan el fogják fogadni a, ebben a témában a jelentést. A szeptember 6-7-i informális tanácsülésen erről is szó lesz meg fogjuk vizsgálni a szabályozás finanszírozási aspektusait. A projekt maga gyönyörű és kulcsfontosságú elem lehet, hogyha valójában javítani akarjuk az energiahatékonyságot. Hogyha el akarjuk érni, hogy a fogyasztók részt vegyenek ebben a programban, és főleg a legnehezebb helyzetben lévő fogyasztókra gondolok, akkor a szolgáltatóknak is hatékonyabbnak kell lenniük. Hasonló módon a szociális lakáshálózat, a önkormányzatok területén is ez érvényes kell, hogy legyen. Olyan kezdeményezésekről van szó, amelyekkel el lehet érni, hogy a fogyasztásunk, energiafogyasztásunk jelentősen csökkenjen, és így a családok problémáit is jelentősen tudjuk csökkenteni. Finanszírozásról is szó lesz. Filip Mestad, a Európai Központi Bank részéről jelentésüket be fogják mutatni, és jelen is lesz a for, informális tanácsülésen. Aztán következő az energia témában az olajfúrótornyoknak a helyzete. Ez a belga elnökség prioritásként kezeli ezt a kérdést. Az északi tengeren van nagyon sok ilyen olajfúrókort, és november tervezzük, hogy az északi tengere vonatkozóan egy megállapodás fogunk aláírni azért, hogy az egyes partnerek együttesen vegyenek részt a felmerülő költségekben. A bizottság támogatására már számítunk. Decemberre tervezzük a megállapodási együttműködés aláírását. Tíz államról van szó, amelyek ezt a fontos projektet támogatni kívánják, hiszen az innováció területén ez az egyik legfontosabb projekt. Az elnökségnek az is nagyon fontos, hogy a hosszú távú gondolkodás meginduljon az elnökségi fél év alatt. 2011-2020-as energiapolitikát kell, hogy előkészítsük. Belső és külső, külpolitikánk szempontjából is ez nagyon fontos. Ezen a területen az a célunk, hogy viszonylag rövid határidőn belül konkretizálni tudjuk a céljainkat. Tehát az energiacsomagot, tavaly decemberi energiacsomagot szeretnénk konkrétabbá tenni. Az elképzelés, a célok felálltak, most a konkrétumoké az idő ezekről kell, hogy beszéljünk. A spanyol elnökséggel már történt egyeztetés korábban, és szeretnénk a megkezdett munkát tovább folytatni. A bizottsággal és a parlamenttel rendszeresen találkozni fogunk. Amikor a parlamentnek szüksége van a jelenlétünkre, amikor hosszú távú politikakról 2010-es 2050-es hosszú távú programokról, ha szó van, ugye mindenki ismeri ezt a dátumot az energiapolitika területén, amikor erről a parlament tárgyal, nagyon szívesen a rendelkezésükre álljunk. Egy 2050-es úti tervet, roadmap-et kívánunk fölállítani, amelyben szerepel az együttműködés a harmadik országokkal, a szükséges befektetések infrastruktúra területén, szabályozási szükségletek, nagyon fontos eszmecserék lesznek ezek. Mi ösztönözzük a bizottságot is, hogy a legnagyobb elvárásokkal vegyen részt ezeken a vitákon. Vannak olyan kutatók, akik meg vannak arról győződve, hogy ma kell döntéseket hozni ahhoz, hogy 2050-re eredményeket tudjunk elérni fenntartható energiaforrásokat el, el tudjuk érni, hogy akár 90%-nál magasabb arányban is felhasználjuk őket, de ezekről ma kell, hogy döntsünk. Elnök úr, remélem, hogy nem volt túl, túl hosszú a bevezetőm. Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr, köszönöm szépen a bemutatkozást. Még egy fél órányi időnk van azt hiszem 11 en kértek szót, úgyhogy még egyszer kérek mindenkit, hogy próbáljuk meg a hozzászólásunkat rövidre fogni. Egy perc, hol kolléganői először a szó. Tehát először hol képviselőasszony. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm az elnökségnek a bevezetőket örömmel hallgattam, amit az energiahatékonyságról mondtak. Ez benne van, ami az írásos változatban volt, az egy picit kevésnek tűnt számomra, de amit hallottam, az nagyon biztató volt, hogy megkívánják vitatni ezt a kérdést a tanácsülésen 6-án, 7-én szeptemberben. A belga elnökség és a bizottság energiahatékonysági cselekvési tervével kapcsolatosan úgy gondolom, úgy látják, hogy most szükséges hangsúlyozni ezt a kérdést oly módon, hogy megnézik ismételten, milyen lehetőség van arra, hogy bizonyos célokat, kötelező célokat meghatározzanak, vagy uniós, vagy tagállami szinten hogy ezzel kapcsolatban előre lépjünk. Gondolok az energia szolgáltatási irányelvre is. A terv finanszírozásával kapcsolatosan azonban számos probléma merül fel, és olyanokra gondolok, mint a gazdaságélénkítési program, az ETS-sel kapcsolatos pénzek, szóval nem tudom, hogy hol látják a forrást, honnan veszik a pénzt ezekhez a fontos programokhoz, az új zöld munkahelyek megteremtéséhez. Honnan jön a pénz mindenre, mit gondolnak? Lamberts kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, nagyon sok érdekes dolgot mondott el nekünk. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Sokat beszélt a fogyasztóvédelemről, és azt mondta, hogy magasabb szintű fogyasztóvédelemre van szükség, és ez pedig csak a monopóliumok elkerülésével képzelhető el. A másik dolog az atomenergia. Ezzel kapcsolatosan is sok a beruházás. Mit gondol az egyes atomű, atomerőművek futamidejének meghosszabbításáról, vagy esetleg még hosszabb futamidőkről, mint amelyek most már léteznek. Belgiumban voltak bizonyos kísérletek, de sok sikert nem hoztak, és ez eléggé nyugtalanító számomra. A, majd, hogy nem a 2050-es energia mix, majd hogy nem, alig van benne fosszilis energia. Ez üdvözlendő, ugye azt gondolják, hogy az urán az ugye nem fosszilis ö, ö, anyag. Azután a csökkentés 20 százalék. Sokan azt mondják, ez nagyon sok, mások úgy gondolják, hogy ez egy jó lehetőség, de hát ön mit gondol ezzel kapcsolatosan? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én a gazdaságélénkítési tervvel kapcsolatosan szeretnék kérdezni, de a téma különösen fontos számomra, és fel is háborít Belgium szeretné elérni, ugye, hogy az Európai Unió világszinten is meghatározó szerepet játszon. Ehhez azonban közös európai politikára van szükség. És meg kell nézni ezt az energia mixet, és ebben nem lehet kőszén. A bizottságban van egy vita arról a bolond ötletről, hogy 2023-ig engedélyezzék az állami támogatást, ezt javasolt egy biztos, és 2020-ig 3,2 milliárd eurót lehet biztosítani állami támogatásként a szénbányászat céljaira. Tehát 2020-ig vagy 23-ig. Hát ez egy őrület véleményem szerint, és akkor ez még a tanács asztalán van, beszélnek, vitatkoznak róla. Hát milyen álláspontot képvisel a belga elnökség vagy a tanács ezzel kapcsolatban? és meg lehetne szüntetni ezt az állami támogatást, kérem szépen, és biztosítani, hogy az állami támogatás csak a megújuló energiaforrások felé irányuljon. Köszönöm, Zsurdó úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, az elmondottakat. Az ön szempontjait ö, nagyra értékelem Európa energiaügyi jövőjét, illetően csak hát ö, mik a realitások. Nagyon sok országban az ösztönzők csökkennek a megújuló energiaforrások elősegítése érdekében, Más a helyzet a világ egyéb részein. Kínában hatalmas befektetések történnek ezen a területen. Európa négy és fél milliárdot ad ki az ITAR projektre, és a kutya nem tudja, mi jön ebből ki. Három milliárddal támogatja a szénbányászatot, de hát ez nem felel meg annak, amiről ön beszélt, miniszter úr, a bevezetőjében. Hát hol az energiahatékonyság? Mínusz 20 százalék kötelező érvényű cél a teljes Európai Unióban, tehát jelenleg csupán egy harmadát sikerült eh, ennek a potenciálnak kihasználni. Aztán ugye számos egyéb projekt futott eh, zsákutcába. Az épületek eh, átalakítása, hogy energiatakarékosabbak legyenek. Ugye erre is nagyon komoly pénzeket ö, irányoztak elő, de nem igazán sikeres még. Köszönöm szépen, Tikau kolléganő. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nem szeretném megismételni azt, amit az előttem szólók már elmondtak, csupán annyit szeretnék kérdezni, hogy a pénzügyi terv középtávú mérlegét megnézik-e, hogy hogyan lehet az épületek modernizálására, energiatakarékosabbá tételére még több pénzt biztosítani. Tehát a kérdésem az, hogy tervezik-e, hogy lesz egy midterm review a pénzügyi tervet illetően, abból a célból, hogy több forrást biztosít fordítsanak az épületek energiahatékonyságának biztosítására. Azután négy delegált aktusra is hivatkozott, amelyet a belga elnökség alatt fognak elfogadni. A kérdésem, az elektromos eszközök megjelölését illetően az Európai Parlament az elmúlt évben nem értett egyet a bizottság ezzel kapcsolatos álláspontjával, és mi azt szeretnénk kérni, hogy a parlamentet vonják be ebbe a munkába már ezeknek a jogszabályoknak a kidolgozása során. Ivo Belet kollega. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, miniszter úr, nagyon sok sikert kívánok természetesen a munkájukhoz. De van egy kérdésem is. Szólt már a Mexikó öbölben történt katasztrófa kapcsán. Ugye a moratóriumról, hogy minden egyéb kőolaj fúrási célokról az európai vizeken is. Na most nem régiben, illetve hamarosan egy szakértői csoport tanácskozik arról a konkrét kérdésről, hogy hogyan lehet a moratóriumot konkrétan kialakítani, mikortól lépne a tájba, és feltételezem, hogy az érintett ipari vállalatokkal, kőolajvállalatokkal beszélnek, hogy pontosan hogyan lehet ezt a moratóriumot megvalósítani. Nagyon szépen köszönöm. Én is gratulálok a miniszter úrnak a sok részletes, a részletes programhoz, amelyről beszámolt nekünk. Szeretném elmondani, hogy a hosszú távú energiapolitika nagyon sokban kapcsolódik az éghajlatváltozás elleni harchoz, és az egyik legnagyobb feladat ennek során a nemzetközi tárgyalások előbbrevitele lesz az éghajlatváltozás elleni harccal kapcsolatban, és ez a megállapodás meghatározó jelentőségű környezetvédelmi célokból is, de ugyanakkor nagyon fontos a mi iparunk, az európai ipar versenyképessége szempontjából is, és itt elsősorban a karbon kibocsátásra gondolok. Az én kérdésem az, hogy milyen terveik vannak, az energiaintenzív iparágakkal kapcsolatosan. Akkor, hogyha nem sikerül valamilyen megállapodásra jutni, mit fogunk tenni akkor, ugyanis hamarosan el kell kezdeni cselekedni az energiaintenzív iparágakban, és milyen tervek valósulhatnak meg. Ugye Kína, Japán már készíti elő az iparát ezekre a szempontokra, hogy energiahatékony technológiákkal tudjanak dolgozni. Köszönöm szépen, Lange kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. A sarköve az új energia termelésnek az Európai Unióban a hálózat, a hálózatok. Ön is szólt erről röviden, különösen amikor az offshore szélenergiát említette, és hát különösen a megújuló energiaforrásoknál nagyon fontos, hogy meglegyenek a megfelelő hálózatok. A kérdésem, hogy stratégiailag hogyan próbálják meg átépíteni, modernizálni a hálózatokat, melyek lennének az első lépések, és mindenek előtt azt szeretném tudni, hogy az ehhez szükséges tőkét hol kívánják biztosítani, mobilizálni. Köszönöm. Gyürk a szó. Elnök úr, Tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen a bevezető gondolatokat, amelyek az idő rövidsége dacára igen alaposak voltak és meggyőzőek is. Külön köszönöm, hogy megemlékezett arról a tényről, hogy a belga elnökség trióban dolgozik együtt az őt megelőző spanyol elnökséggel és az őt követő magyar elnökséggel. Ez fontos, hiszen a legnagyobb konfliktusok nem tisztelik az elnökségi periódusokat. Az energiállátás problémái bizonyosan ilyenek, mindannyian emlékszünk az évről évre ismétlődő gázellátási zavarokra. Lehet, hogy ez a, mármint a következő gázellátási probléma már a következő fél év alatt, januárban jelentkezik, e, a magyar elnökség ideje alatt, de fölkészülni most kell. A kérdésem konkrétan a következő. Egyre több szó esik e, a Naftogáz és a Gazprom fúziójáról. Miller elnök úr ezt történelmileg predestináltnak nevezte. Ez a tranzakció ugye nagymértékben befolyásolja az EU ellátás biztonságát. Kíván-e a belga elnökség ennek okán, az EU közvetett érintettsége okán közreműködni a két vállalat tárgyalásai során, különös tekintettel arra a tényre, hogy az ukrán fél meghívta az Európai Uniót ezekre a tárgyalásokra. Köszönöm szépen. Bedanke mich, Herr Kollege Karins. Köszönöm, Karins kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, nagyon szép szavakkal szólt bizonyos dolgokról. Azt gondolom, hogy Monti jelentése Barózó elnök számára nagyon fontos, hogy hangsúlyozza ebben azt, hogy milyen nagyon fontos a belső piacra való koncentráció, illetve a verseny elősegítése. Elmondta azt, hogy hatékony versenyre van szükség a energia nagy kereskedelemben, különösen a gázzal kapcsolatosan a kérdésem pedig az ezzel kapcsolatban, hogyan próbálják megvalósítani mindezt, milyen szerepet játszhat az elnökség ebben, a jogszabályalkotás területén, az interkonnektorok kialakításában, hogyan lehet a piaci szereplőket bevonni. Tehát a kérdésem az, hogy ez mind csodálatosan hangzik, hogy hatékony hatékony versenyre van szükség az energiakereskedelemben. Kérdésem, hogyan? Udi kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter úr. Nagyon dinamikus volt a beszéde, és ezt nagyon pozitívnak értékeljük. A belga elnökség nagyon jól indít. Két konkrét témát szeretnék említeni. Az egyik, hogy az Európai Unió úgy tűnik, mintha nem lenne képes nagy projekteket kezelni. Nézzük a Galileo helyzetét, aztán az ITER projektet. Az Európai Unió nagy befektetések esetén, és ez az energiaszektorra is igaz, maga szerint képes arra, hogy a megosztottságát megoldja, túllépjen ezeken az akadályokon, hogy megvalósítsa ezeket a nagy befektetéseket? Második kérdésem, energiaszabályozással kapcsolatban mi az elképzelése? 27 különböző energiaszabályozásunk van, e európai szintű koordinációval. De hogyan lehet energiapiacot kialakítani, hogyha a, nincs egy európai szintű szabályozó hatóság? Herr Minister Jetzt haben Sie Gelegenheit. Köszönöm, és most miniszter úr lehetősége van, hogy a sokféle és nagyon különböző kérdésekre válaszoljon, már ha tud, ha mai napon, ha nem, akkor a következő hetekben, hónapokban is lesz még bőven lehetőségünk beszélni egymással, de azért kíséreljen meg válaszokat adni az elhangzott kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm, kedves képviselő hölgyek és urak! Köszönöm szépen a sokféle kérdésüket. Megpróbálom, amilyen pontosan csak lehet megválaszolni őket. Hát az embernek fontos, hogy legyen jövőképe és konkrét projektje, és a kettőt össze kell tudni egyeztetni, ez a politika meghatározó feladata, és hát ebben a szellemben készítettük elő az elnökségünket. A jövőképünk megvan, ezt bemutattuk, persze ezen még dolgozni kell hosszú távon, ugye a 2050-es roadmap-en, de hát már megvolt a vita, illetve megkezdődött erről a vita, és a bizottság kérdéseket tesz majd fel, és nagyon reméljük, hogy a bizottság is nagyon becsvágyóan dolgozik majd mindezen. De hát utána pedig jönnek a következő konkrét témák, ugye a technikai kérdések, itt két-három dolgot meg lehet csinálni, csak mindig azt is szem előtt kell tartani, hogy ezek hogyan illeszkednek az összképbe. Én ebből a szempontból próbáltam meg elmondani, hogy hogy mit gondolok például az infrastruktúrális csomaggal kapcsolatosan. Itt ö, olyan infrastruktúrát kell kiépíteni, különösen a hálózatokat ö, érintően, amelyek meghatározóak a jövő szempontjából. És hát így kell a terveket ennek szem előtt tartásával kialakítani, és ehhez biztosítani a finanszírozást a strukturális alapokból. Szóval ezekkel a kérdésekkel kell foglalkozni, 14 millió, aztán néha meg még többről is beszélnek, de hát először csak kisebb áll, összeg áll majd rendelkezésre. Fontos, hogy ott legyen a lábunk az ajtóban, hogy megkezdődjön mindenről a vita, aztán majd jövőre kiderül, hogy hogyan is alakul a pénzügyi terve a következő időszakra. Az energiahatékonyság, hát ez minden politika szempontjából a legfontosabb, ez a, a, a királynő téma megfelelő tervre van szükség, de hát a bizottságnak el kell mondania először is azt, hogy hogyan lépjünk tovább, mi az, ami eddig működött, mi az, ami nem, hol kell megváltoztatni a hangsúlyokat, és azt hiszem, hogy a bizottságtól már megvan az ígéret, hogy szeptemberben ez a tanács előtt is vita tárgya lesz. Még nagyon sok mindenre van szükségünk, a delegált jogi aktusokat illetően, e, és hát egyéb, egyéb e, lépésekre is gondolok. Ami a e, energiafogyasztókat illeti, nagyon fontos a kutatás és a fejlesztés, megvannak a megfelelő keretek, és ezt a pénzügyi tervben is szerepeltetni kell nyilvánvalóan, és előirányozhatjuk a pénzekre ciklikálását is. Mondhatjuk, hogy fontos a megújuló energia szerepe, ez döntő a jövőnk szempontjából, és a beruházásoknál ez egy súlyponti szerepet kaphat. Ott van a keretprogram, és ez ott szerepel majd a pénzügyi tervben, hogy ezen a területen előrelépjünk persze vannak célok, vannak számok. Ez fontos, ugye az energiahatékonyságnál tudjuk, hogy a széndiokszid kibocsátást hogyan lehet csökkenteni, legalábbis úgy gondoljuk, hogy tudjuk, az iparban, de a kibocsátás kereskedelmen kívül eső területeken még nem teljesen világos, hogy a célokat hogyan lehet elérni, egyáltalán a méréseket hogyan lehet elvégezni. És ezeket a kérdéseket kell megválaszolni tudni, és aztán majd meg kell nézni, hogy hogyan lehet mindezt finanszírozni. Tehát a válaszokat kell megtalálnunk, de hát ez csak az első energiahatékonysági terv értékelése után derül ki, és ez meghatároz vonzó az Európai Unió számára. Nagyon örülök, hogy a tanács kezdeményezte, hogy egy külön ülést tart az energia kérdéséről 2011. február 4-én kerül erre sor, és ott azt fogják megvitatni, hogy mi lesz az energiával. Mi a belga elnökség ezt elő fogjuk készíteni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy bizonyos témákat kihúzzunk a zsákutcából, ahova jutottak. A monopóliumok, verseny, diversifikálás az energiaszektorban, valóban ezek rendkívül döntő kérdések, de válaszolok a kérdésekre, de sok minden a programunkon kívül esik, ugyanis ezzel kapcsolatban nincs terv, ugyanis nincs jogszabályalkotási javaslat jelenleg sok mindennel kapcsolatban. És nekünk azért összpontosítani kell három-négy témára, és nem lehet 20 projektet egyszerre vinni egy elnökség alatt. Az energia mm, ellátás nagyon fontos természetesen meg kell nézni a piaci struktúrákat is. És hát ez fontos a polgárok számára is, ugyanis lesz majd egy negyedik energiacsomag is egyszer, mert a harmadik irányelv nem lesz már elegendő bizonyos kérdések szabályozására. És előfordulhat, hogy nem koordinációs lesz a módszer a szabályozó hatóságok között. Ha az európai konzorciumokról beszélünk el, hogy európai szintű legyen az ellenőrzés, és ha ez két nagy koncern, amelyek több országban tevékenykednek, akkor elven ugye nem lehet transzparens módon irányítani a piacot ha nincs megfelelő szabályozás, és a jövőben ezekkel a dolgokkal kell foglalkozni. Sokszor esett a hálózatokról, az infrastruktúrális csomagról, a konjunktúra tervről, a regionális kezdeményezésekről, a regiókon átnyúló ipari együttműködésekről, az északi tengeren például, azután a nemzeti infrastruktúrák összekapcsolása, a szomszédos területek közötti hálózatok összekapcsolása az energia biztonság érdekében, de természetesen a diversifikációt megvalósítandó is. Több kérdésre, mint például Lamberts kollega mondott, bilaterálisan tudunk majd választ találni. Az éghajlat és a kőolaj fúrások. Hát az Unió itt viszonylag nagy aktivitást mutatott, és a munkálatok megkezdődtek a bizottságban, voltak konzultációk az iparral, és mi is a tanácsban május 18-án vagy 31-én foglalkozott ezzel a tanács is, és a bizottság egy igazi csomagot dolgozott ki összefüggésben a kőolaj felszínre hozásának biztonsága érdekében, a megfelelő furótornyok kialakítása érdekében, és itt polgári védelmi intézkedésekre is van szükség, és a biztostól hallottam, hogy ő javasolta a moratóriumot a hogy a különböző tengereken történő fúrótornyok kialakításánál és megérték nyilvánvalóan, hogy még közelebb erről nem tudok mondani, de a vita folyik tovább, és a következő ülésen a miniszterek majd elmondják a véleményüket. Még valamit az éghajlatvédelmi célkitűzésekkel kapcsolatosan. Ez nem feltétlenül az én területem, illetve nem feltétlenül nekem kell ezzel foglalkozni, de hát a környezetvédelmi tanácson is figyelem, majd kísérem ezt. Két kérdés volt, ugye, hogy legyen-e 30 százalék, a második kérdés, hogy mi lesz akkor, ha nem sikerül megállapodnunk. A spanyol elnökség alatt Szevillában folyt erről vita, ott elhangzott, hogy Kopenhágában talán nem sikerült magunkat uniós szinten prezentálnunk, hogy mondjuk, hogy 30 ha a többiek is beszállnak, és mi sokszor azt mondtuk, hogy egy oldalon is megtesszük, hogy mobilizáljuk a többieket, de sem az egyik, sem a másik nem valósult meg, sem Kína, sem az Egyesült Államok nem mozdultak, nem találtuk meg a konszenzust a 20%-ról a 30-ra történő emeléshez, hogy a vitát lezárjuk. Cancúnban valószínűleg még mindig nem ez lesz az utolsó lépcső, hanem megy tovább a dolog. Ugye Kopenhágában nem sikerült megtalálni a megállapodást, de hát vannak még egyéb nemzetközi kötelezettségek is, és hogyha sikerül világos álláspontot kialakítanunk azzal kapcsolatosan, hogy milyen mechanizmusokat alakítunk ki, ha ez nem sikerül, akkor ez már érinti a mi iparunk versenyképességét is. A másik fontos kérdés, hogy jó-e az európaiaknak, vagy nem, ha emeljük a kötelezettségvállalást 30 százalékra tette fel az új biztos a kérdést. A 30 százalék, hát az vonzó, persze, de számos egyéb szempont is van, voltak ugyan előrelépések a technológiában, technológiai fejlődésben, de hát még egyéb erőfeszítésekre is szükség van. más, ha ezt elérnénk, akkor előnyös helyzetbe kerülnénk a világ egyéb részeivel szemben. Megfelelő mechanizmusra van szükség, párosítva a kereskedelem politikával. Azt gondolom, hogy a probléma 80%-a összefügg az energia ügyjel. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm az elmondottakat, a válaszokat, és mi már akkor nem tudjuk folytatni ezeket a kérdéseket, ugyanis a napi rendünknek végére értünk, de hát a következő hetekben, hónapokban bőven lesz még lehetőségünk arra, hogy ezekről a kérdésekről vitát folytassunk. Köszönöm még egyszer, hogy eljött, és tájékoztatott bennünket. Köszönöm. Darf Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, most pedig Rögtön térjünk rá a következő napi rendi pontunkra, ugyanis nincs időnk, úgyhogy muszáj végig mennünk. Minden percre szükségünk van a mai napon. Hát akkor van Brent képviselő asszony, az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdasági élénkítő program. Erről már beszéltünk, ha van valami új, akkor azt kérem mondja el. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömre szolgált, hogy Menyet miniszter úr újra megerősítette, hogy fontosnak tartja ezt a javaslatot, hiszen itt innovációról van szó, arról van szó, hogy hogyan használjuk föl az erőforrásainkat, amikor energiahatékonyságról és megújuló energiaforrásokról van szó. Az első fontos megjegyzésem pontosan ez, hogy a javaslat nagyon fontos, hiszen első, először történik az, hogy többféle tényezőt sikerül összeegyeztetni a nem felhasznált források, alapok, amelyeket általában ugye, amelyek általában visszajutnak, 114 millióra van szó, és most megvan a lehetőség arra, hogy ezt a fel nem használt forrást felhasználjuk. Új finanszírozási lehetőséget alakítottunk ezzel ki, és régiós és állami szinten lehet ezzel befektetést generálni, ami természetesen plusz munkahelyeket jelent, természetesen a klímacélokhoz való közelítést is jelent, és helyi munkahelyteremtésről van szó, tehát nem merül fel a kockázat a relokációnak. A második megjegyzésem, hogy milyen plusz forrásokhoz lehet így kialakítani, milyen plusz forrásokat lehet előállítani, hiszen a javaslata az, hogy az Európai Beruházási Bankon keresztül egy euró kormánypénz bekerüljön egy alapba, és ez 7 vagy 8 eurós plusz befektetést generálhasson helyi szinten. Nagyon fontosnak tartom, hogy támogatjuk ezt a parlament szintjén. Amiről igazából vitát kell folytatni, az az átláthatóság. Mindenképpen átláthatóságra van szükség a finanszírozás területén, a finanszírozási eszközök felhasználása során. Ugyanakkor a bizalmat is erősíteni kell, és engedni kell a bizottságot, hogy végrehajtsa innovációs terveit. Ahogy a miniszter ő mondta, ez egy kis lépés, de ez az első szükséges lépés, ami hosszú távon sok forrást, sok fel nem használt alapot föl tud majd szabadítani. Igazából a probléma az, hogy helyi szinten tőke hiány érvényesül, úgyhogy ez egy kis előrelépés ennek a problémának a megoldására. Még egy végső megjegyzésem lenne, a jelentésemben, illetve a jelentésemhez benyújtottak bizonyos módosítóindítványokat, indítványokat, A bizottsági javaslat nagyon közel áll ahhoz, mint amit a parlament mindig is akart. Ugyanakkor nagyon egyértelmű jelzést, üzenetet szeretnék adni a jelentésemmel. Remélem, hogy a kollégák és a frakciók mindannyian támogatni tudják azt. Nagyon fontos, hogy a javaslat nagyon gyorsan elfogadásra kerüljön. Szeptemberben fogunk szavazni arról a parlamentben, és ezt követően tudjuk megkezdeni az egyeztetést a tanácssal azért, hogy első olvasat, első olvasat során már elfogadásra kerülhessen most nem akarom azt mondani ezzel, hogy ne nyújtsanak be módosító indítványokkal, természetesen lehet javítani a jelentést, de nagyon fontos lenne, hogy az első olvasatnál elfogadásra kerülhessen ez a javaslat, hiszen így a tényleges pénzügyi eszközök föl tudnak szabadulni, és így a szeptemberi elfogadást meg tudjuk célozni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most látom, hogy frakciók kérnek szót. Rezina képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hiszen úgy gondolom, hogy ez a dolog nagyon jó kezekben volt. Természetesen az európai gazdaságélénkítési programra szánt összegeket is lehet alkalmazni. Ezek olyan eszközök, amelyeket különben vissza kell adni. Ezen kívül ez a program összeköti a pénzügyi forrásokat a adott célokkal, ez pedig az energiahatékonyság és a megújuló energiák. A következő lenne a kérdése most. 114 millió euró az a kritikus minimum, ami valamit is befolyásolhat. Egy további kérdésem pedig a pénzügyi eszköz. Meddig létezik majd ez az eszköz, meddig alkalmazzák, és milyen gyorsan áll rendelkezésünkre. Tehát, hogyha valaki ezekre a kérdésekre tudna válaszolni, akkor nagyon örülnék. Köszönöm. Roll kolléga, nő, köszönöm. Nagyon Rövid leszek, szeretném megköszönni a munkát, amelyet Van Bremt asszony tett. Egy kicsit akkódom, hogy a tanácsnál bizonyos elemek egy kicsit összekeveredtek ebben a tervben. Tehát például, hogy nem lehet itt a jövőbeli kötelezettségváltalásokról egy nyílt végű dolgot beleírni. Tehát, hogyha tudjuk, hogy mi lesz, mi áll a rendelkezésünkre, az egy más dolog, de nyitott véggel nem hagyhatjuk ezt a dolgot. Ezen kívül még szerettem volna elmondani, hogy a tárgyalások előtt jó lenne olyan álláspontot kialakítani, hogy további anyagunk lenne, vagy informális vitákat folytatnánk, eszmecseréket tagállamokkal, hogy az ő vélemények is, véleményük is legalább informálisan meglegyen. Köszönöm. Köszönöm. Kancsán kolléga. Köszönöm, elnök úr a néppárti árnyék előadóként úgy érzem, hogy muszáj köszönetet mondjak az előadónak, és kötelességemnek érzem, hogy elmondjam, hogy osztom a jelentését, hiszen itt egy innovatív alapról van szó. Nagyon fontos, lehet, hogy ez jelenti majd az átállást egy olyan elvre, amely megerősíti azt a lehetőséget, hogy rövid távú befektetések is létrejöhessenek, és lehetővé teszi a külső befektetést a PPP-s befektetések keretében. Meghallgattam a miniszter urat, és ha elmondta ő is, hogy teljes mértékben egyetért ezzel az úttal. Szerintem nem szabad ezt a lehetőséget elveszítenünk. Bár jelenleg korlátozott ez az alap 114 milliós összegről van szó, de én úgy gondolom, hogy ez a maradék 114 millió sokkal többet fog érni, hiszen kb. 4 milliárdról beszéltünk a élénkítési, gazdaság élénkítési program első részére vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez az alap a megfelelő célokat szolgálja. Innovatív és rotációs ez az alap, hiszen itt magán és nemzetközi befektetést is vonzani fog, lehetőséget fog biztosítani arra, hogy jövedelmező befektetésekről legyen szó. Tehát itt kölcsönökről van szó, garancia kiadásáról van szó, tőkerészesedésről van szó, és fontos projektekről természetesen. Ezért úgy gondolom, hogy ha ez elindul, ez a folyamat, az első finanszírozási lépéseken túl, hogyha sikerül nószadósra kihozni ezeket a befektetéseket, akkor ez újra fel fogja tölteni az alapokat. Természetesen maga az alap nem önállóan vesz részt az e- egyes kezdeményezésekben, ugye a strukturális alapról is van szó, a agrárpolitikai strukturális alapokról, exco alapokról. Vannak egyéb lehetőségek is, amelyek közösen fontos tőke hozzájárulás jelenthetnek olyan nagy projektek esetében, ahol jelenleg most állami és helyi hatóságok vesznek részt. Ugyanakkor itt innovatív projektekről lehet szó, amelyekben nem lenne a legnagyobb szerepe nem az állami támogatásnak lenne, hanem a magántőkét is vonzaná. Ez egy kísérleti terv, de struktúrált megoldásá kell, hogy váljon, vagy válhat a jövőben. Úgy gondolom, hogy az Európai Beruházási Bank velünk együtt kéne, hogy az első lépést megtegye, hiszen ennek többszörösítő hatása lesz, a előadó is említette az erre vonatkozó adatokat is. És ezt az első lépést követően biztos vagyok benne, hogy általános végre, általánosan végrehajtásra fog ez a terv kerülni. Mennyi időre van szükség? Jelenleg azonnal kell, hogy lépjünk, a miniszter úrnak föltett kérdéseim is ezt célozták. Hogyha azonnal el tudjuk kezdeni, egy egyszerű alapot föl tudunk állítani, akkor egész gyorsan tudnánk az uniós szinten lépni. Ezt követően lehetne továbbfejleszteni ezt a lehetőséget, és lesz is rá módunk, és ez még nagyobb lehetőségeket fog megnyitni. Vegyük azt is figyelembe, hogy a technikai szempontból létezik a Helena program, és ezen keresztül is mindent meg tudunk tenni a szolgáltatások területén. Próbáljuk korlátozni ezeket a szolgáltatásokat, hiszen olyan projektekre kell koncentrálnunk, ahol az arány maximum 10%. Végül pedig úgy gondolom, hogy amikor új technológiás projektekről beszélünk, oda kell figyelnünk, hogy az megvalósítás ideje ne legyen túl hosszú. A helyi hatóságoknak a legjobb meglévő technológiákat kell alkalmazniuk. Ez nagyon fontos tényező ahhoz, hogy ne húzódjon el az idő a szükségesnél jobban. Ezek a kiegészítésekkel úgy gondolom, hogy kiváló munkát tudunk végezni. A miniszter úr részéről hallottuk, hogy támogat minket, és tényleg úgy gondolom, hogy egy fontos dolgot tudunk így elindítani, bár jelenleg a rendelkezésre álló pénz jelentősen korlátozott. Köszönöm. Kollégia Zsadó. Köszönöm. Következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálok az előadónak a kiváló munkáért. A módosítók tekintetében sok javasolni valónk nincsen, és gyorsnak kell lennünk, hiszen tudjuk, hogy ez a finanszírozás egy kicsit nehézkes. Azonban főleg, ami a megújuló energiát illeti, gyorsnak kell lennünk. Szeretnénk azonban elkerülni azt, hogy túl sok előfeltételt szabjanak, hiszen a régiók akkor biztos, hogy hátrányt szenvednek. Reméljük, hogy a parlament gyors munkája a tanácsot is motiválja majd. Köszönöm, Kosznovszki kolléga. Köszönöm, én is szeretnék csatlakozni a előttem szólóhoz. Gratulálok az előadónak. Megpróbálunk itt az energia szektornak segíteni, ami az energia politikában nagyon fontos az Európai Unió területén. Már láthattuk, hogy az eddigi ilyen fáradozások is nehezek voltak. Most lehetőségünk van a gazdaság élénkítésre forrásokat költeni, és természetesen az energiának is profitálnia kell ebből. Másrészt viszont elgondolkoznék azon, hogy hogyan kössük össze a programokat. Tehát nagyon fontos az, hogy hosszú távú, horizontális, hatékony programokat hozzunk létre. Ezeket azonban elő is kell készíteni a forrásokat megfelelő módon kell felhasználnunk, azokat, amelyek már rendelkezésünkre állnak. Tehát olyan projektekről van szó, amelyeket már korábban előkészítettek, azonban mégsem használtuk fel az összes eszközt ennek érdekében. Mivel a projekt Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, le 20... Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, június 23-án megtörtént az első véleménycsere az Európai Unió cselekvési tervéről, a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság megerősítéséről európai szinten. Most nem akarok részletes beszámolót tartani, hiszen nagyon sok kolléga részt vett az egyeztetésen, és jól ismerik a véleménytervezetemet. Néhány alapelve tartalmaz ez. Intelligens koordináció a tagállamok között, kölcsönösség kompetenciák területén és a biztonsági eszközök területén, másosorban egy tényleges európai polgári biztonsági politika kialakítása, Sajnos ez még nagyon elaprózódott ez a Európában. Egy, ezen kívül közös standardok kidolgozását támogatom, illetve a berendezések szabványosításának a megindítását. KKV-k támogatása, hiszen az innovációban nagyon fontos szerepet játszanak a hetedik biztonsági program keretei között. A bizottságtól azt kérem, hogy az ügynökségi munkájuk során vegyék figyelembe az európai ipar hatását, és ne legyen káros a szabályozás, amit javasolnak. Ezen kívül a polgári és katonai kutatás esetén a jó gyakorlatok cseréjét támogatnám, a kutatási eredmények támogatását. A negyedik legfontosabb üzenetem a képzésre vonatkozik, ez egész Európai Uniónak az érdeke, mindezt regionális eh, intelligencia központok eh, létrehozásával szeretnék megvalósítani, hiszen Európai Unió biztonságát nem lehet leválasztani az egész világ biztonsági kérdéseiről. Ezek a nagy eh, vonalai a jelentésemnek Szeptember 3-a 12 óra a módosító indítványok benyújtásának a határideje, és az ITRE bizottságban október 14-én fogunk szavazni. Várom a módosító javaslataikat, én magam is néhány módosítást fogok javasolni. Ezek a módosító indítványok elsősorban a nukleáris fegyverek leépítésének a nemzetközi szintjére hozzásáról szól, illetve egyéb biztonsági intézkedésekre fog vonatkozni. Az Nagyon szépen köszönöm. Ensú kollega kért először szót. Köszönöm szépen. Franco úrnak szeretnék gratulálni a tervezetért. Nagyon jónak tűnik ez a véleménytervezet minden szükséges szempontot taglal. Néhány problémára hívnám fel a figyelmet, amelyek véleményem szerint fontosak, és a bizottság a tagállamokat nevezi meg fő felelősként néhány esetben. Három tagállam már akiknek van pénzük arra, hogy beavatkozzanak. De mi történik azokkal, ahol nem tudnak forrásokat mobilizálni, bizonyos eseményeket megakadályozni éppen a válság miatt? Ilyen körülmények között az érintett tagállamoknak segítségre van szükségük más tagállamoktól. Ilyen példa volt a polgári védelem mozgósítása egy héttel ezelőtt Romániában, és a tagállamok nyújtottak segítséget ennek meghatározó jelentősége van a CBRN biztonság szempontjából. A kutatásfejlesztés ezen a területen szintén fontos, Fontos, hogy legyenek megfelelő laboratóriumok az értékeléshez. Erre vonatkozóan a polgári társadalomnak is fontos a munkája, és a magánvállalkozásoknak is fontos szerep juthat. Ez azonban biztonsági kockázatokat is eredményezhet, tehát biztosítani kell, hogy a laboratóriumokban folytatott tevékenység megfeleljen a biztonsági előírásoknak. Köszönöm szépen. És akkor kérdezem a bizottságot, hogy van-e valami mondani valója. Semmi? Még két perce is lenne, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ha ennyire akarja, hogy hozzászóljak, akkor szeretnék néhány témát említeni. A bizottsági tagok által felvetett témák abszolút egyet tudunk érteni, és a bizottság számára is ezek a fontos kérdések. A cselekvési terv meghatározása során utána néztem eh, a végrehajtás területén milyen tevékenységeink vannak, és hogyha megnézem a véleménytervezetet, a LIBE bizottság véleményét, készen állunk arra mindezek alapján, hogy a megjegyzéseiket komolyan vegyük, a javaslataikat is hasonló módon, és a végrehajtási folyamatot beindítsuk. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Danke. Köszönöm, Franco. Szeretne még egyszer szólni? Ha igen, akkor parancsoljon. Ha nem, csak néhány köszönet. Kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, és elmondani azt, hogy nagyra értékelem a megjegyzéseket, és figyelembe is fogom őket venni, amennyire csak lehetséges. Rendben van, akkor én is köszönöm. Felhívom a figyelmet arra, hogy a módosítók benyújtásának a határ ideje az 12 óra lesz. Nem jött, mondtam? Másodikán, ugye? Szeptember másodika, nem? Decembert mondott elnök úr, szóval most akkor mi van? Pontosan? Most mi van? Másodika, az biztos, így van. Tehát másodika, szeptember másodika és még ősszel be is fogjuk fejezni ennek a dossziénak a tárgyalását. Úgyhogy ezt a napi rendet is kipipálhatjuk. Nagyon jók voltunk, úgyhogy most még időben vagyunk, sőt, még maradt is időnk. Ez nagyon jó, csak egy gond van az, hogy a következő vendégünk még nem érkezett meg. Bart Gordon kongresszusi tag, az Egyesült Államok Képviselőháza Tudományos és Technológiai Bizottsága elnöke Reméltem, hogy több időnk lesz a vele való vitára. A titkárság már megkezdte a nyomozást, hogy hol van, de hát most akkor két-három perc szünet, csak el ne menjenek, kérem. Már olyan nagyon sokan úgysem vagyunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos napi rendi pont, ami következik hogy megbeszéljük az Egyesült Államok illetékes bizottságával való együttműködést. Ezt fontosnak tartjuk itt az Európai Parlamentben, hogy az USA és a mi bizottságaink között legyen együttműködés. Úgyhogy ez egy szuper lehetőség. Most a másik kolléganő ment el, mert a spanyoloknak még egyszer akartam gratulálni a győzelemhez, Ah, nem olyan könnyű ám ez nekem most, de azért mégiscsak gratulálok. Nagyon nagy siker volt. Ah, that's a problem. Hát a németeknél ez azért egy kicsit problémásabb, tehát pici szünet és türelem. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt kollégák, újra megnyitom az ülést. Most üdvözlöm sorunkban Bart Gordon kongresszusi tagot, az Egyesült Államok képviselőházának tudományos és technológiai bizottságának elnökének legszívesebb üdvözletünket átnyújtani. Egy olyan szakbizottság elnöke a képviselőházban, amely a mi bizottságunkhoz hasonló. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt van. Nagyon nehéz volt olyan időpontot találni, hogy neki is megfeleljen, nekünk is megfeleljen. És most az amerikai politika és az európai politika közötti együttműködés lehetőségéről szeretnénk beszélni. Nem csak most, hanem a jövőben is óriási jelentősége van ennek. Éppen ezért örültünk ajánlatának, hogy egy háromnegyed órát beszélhetünk vele. Gordon úr, megadnám önnek a lehetőséget. Rendben van? Tehát eh, nem szokta az, hogy át kell kapcsolni, azt szeretné megadni önnek a lehetőséget, hogy eh, felszólaljon, és akkor 45 percünk van az eszmecserére. Kezdjük. Köszönöm, Royal elnök úr. Igazából itt összekevertem a fordító számokat. Igen, tisztelt szakbizottsági tagok, szeretném megköszönni a meghívást, hogy itt lehetek önöknél, és eszmecserét folytathatok önökkel. Múlt hét előtt Buzek elnök úrral is tárgyalhattam, Washingtonban járt, ott az európai-amerikai együttműködésről beszéltünk. A vitánk után pedig megkérdezte, hogy miért érdekelnek engem ennyire a transatlanti együttműködés kérdései. Elmondtam, hogy van egy kilenc éves lányom, és ö, aggódom, hogy ö, ő, mint az önök gyermekei és unokái, nem olyan magas életszínvonalat örököl majd, mint amiben mi élünk, és amit amerikai álomnak hívtunk, amely az önök álma is itt Európában. Tehát eh, a világon 6 milliárd ember él, és a fele kevesebbet keres naponta 2 eurónál. Tehát eh, termelékenyebbek legyünk, és ne a bérrel versenyezzünk. Azonban azt látjuk, hogy az alacsony bérrel dolgozó országok kutatásba és technológiába is befektetnek most. Használják a technológiai transfereket, és megpróbálnak nemzetközi szintet elérni. Ezek az országok energiaexportőrök, és ezeket az exportokat arra is felhasználhatják, hogy veszélyeztessék energiabiztonságunkat. Közös céljaink vannak, közös az életszínvonalunk, éppen ezért nagyon fontos számunkra az, hogy nézzük meg, hogyan tudunk az együttműködésből profitálni. Főleg a kutatás területén fontos ez, hiszen itt nem azonnali a piaci haszon. Ide tartozik az energiabiztonság, a klímaváltozás, a tiszta ivóvíz és a fenntartható bolygó kérdése. Nézzük meg, hogy mik akadályozzák az együttműködést a törvényhozás területén. Mindenképpen szükségesek a megállapodások, de szerintem még az áttekintésben, a tanácsadásban és a jogalkotásban is van még mit tenni. A nyelv is problémás volt. De most a Lisszaboni szerződéssel az amerikai kongresszus sokkal könnyebben tud kapcsolatot tartani egy Európai Unióval, mint 27 tagállammal korábban sokkal nehezebb volt átnavigálni a parlamenteken. Az elmúlt 26 évemben mindig azt láttam, hogy a leglényegesebb akadály azonban az, hogy a jogalkotási lehetőségeink és a céljaink nem voltak összhangban. Tehát például, hogyha a nagy pénzintézetekre vonatkozó szabályokról beszélünk, akkor megállapíthatjuk, hogy például az önök bizottságának nincsen kompetenciája ezen a területen, tehát nem is tudnánk hatékonyan együttműködni. A legjobb az, hogy a kompetenciánkat az elérhető célokkal hangoljuk össze. Ugyanígy tárgyaltunk nem részt a Brit Tudományos és Technológiai Szakbizottsággal. Főleg a geotechnológiák területére koncentráltunk. Nem sokára közös jelentés is születik majd, ezt pedig természetesen eljuttatjuk ehhez a szakbizottsághoz is. De gondolom, hogy számos egyéb területen is együttműködhetünk. Például itt vannak a ritka ásványok és a stratégiai anyagok. Egy EU eh, e bizottsági munkacsoport és az eh, észak-amerikai geológiai kutatási jelentés eh, is igazolta, hogy Kína rendelkezik a ritka ásványok 90-95%-ával. Ezen kívül Kína azon gondolkozik, hogy korlátozza ezeket az exportokat. A gazdaságaink számára nagyon fontosak ezek a ritka ásványok, hiszen az alternatív energiában szerepet játszhatnak az energiahatékonyságban, illetve bizonyos távközlési termékekben és egyéb fontos területeken. Hogyha úgy gondolja, hogy a párhuzamos meghallgatások kölcsönösen hasznosak lennének, akkor ezt a modellt alkalmaznám, hogy más szakbizottsági elnököket is arra ösztönözek, hogy együttműködjenek a saját kompetenciájukon belül. Egy bizottsági elnök már elmondta, hogy például a szellemi tulajdonjogok, illetve a cyberbiztonság érdekesek lehetnek. Végzetül pedig szeretném megköszönni Reinhard Bütikófernek és az ITRE titkárságának, hogy megszervezte szakemberi szinten és munkatársi szinten a szakbizottságaink együttműködését. Ezen kívül szeretném még megköszönni Niki Calvelának azon kezdeményezését, hogy dolgozzunk ki hasonló mércéket a kutatásba történő befektetéseknek. Így úgy gondolom, hogy az amerikaiak, akik eh, közül számosan európai szülőkkel, nagyszülőkkel rendelkeznek, eh, ugyanilyen kulturális értékekkel rendelkeznek. Ez pedig eh, bátorítat minket arra, hogy olyan témákról is beszéljünk, mint az energiaforrások, a klímaváltozás és a szájberbiztonság. Most pedig még egyszer köszönöm az, hogy itt lehettek, és várom kérdéseiket. Ganz herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm Gordon képviselő úrnak ezt a rövid előadást, de mégis világossá vált, hogy nem csak általánosságban, hanem konkrétumokban is lehet problémákat azonosítani, amelyek az Egyesült Államok és Európa együttműködését különösen szükségesé teszik. Itt tartoznak az energiakérdések, a ritka ásványok, a szellemi tulajdonjogok. Ezek a témák az elmúlt hónapokban minket is foglalkoztattak, és fognak is az elkövetkezendő hónapokban. Ezeken a területeken jó lenne, hasznos lenne, hogyha a két politikai szint Európában és Amerikában egy kicsit erősebben tudna együttműködni. És pedig nem csak a kormányzatok szintjén, hanem a parlament szintjén is hiszen számos csere van. Azonban úgy gondolom, hogy még nagyon sokat lehet tanulni a mindennapok együttműködéséből is. Ezt a lehetőséget szeretnénk ma kihasználni. Néhány kolléga már jelentkezett, és most az elnök lassan visszafogja magát, hogy mindenki megkapja a lehetőséget, hogy hozzaszóljon. Engedjék meg, kérem, hogy üdvözöljem Cavala asszonyt, a amerikai delegáció alelnökét, hiszen együtt szeretnénk működni. Tehát kézenfekvő, hogy itt van most. Riera Madurell kolléganőnk múlt héten, ő a szociálista frakció koordinátora, és ő kap szót Spanyolországból. Érkezik, akik megnyerték tegnap a VB-t. Az egyik azt mondja, hogy szerencséjük volt, mások azt mondják, hogy megérdemelték, mi gratulálunk. Tehát Riera Madurell asszony. Igen, egy kicsit én is drukkoltam, tehát éppen ezért majd kicsit fáradt vagyok. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Ezer köszönet, Gordon úr. Köszönöm elnök úr a szót. Nagyon örülök, hogy Gordon úr eljött hozzánk, hogy ezt az eszmecserét lefolytassa a bizottságunk, a bizottságunkkal. A mi munkánk szempontjából nagyon fontos ez az eszmecsere és az együttműködés. Nagyon érdekes az az értekelés, amit adott a mi szabályozásunkról. Mindenkinek nagyon fontos, hogy megerősödjön az együttműködés a jövőben azokon a területeken, amelyekben illetékessége van a mi bizottságunknak, mindig figyelembe veszük, hogy az ön hazája mit tesz. És most megvan a lehetőségünk arra, hogy első kézből kapjunk információkat ezekről a témákról, és konkrétan kérdéseket is föltegyünk önöknek, önnek. Kutatási, fejlesztési, politikai témát szeretnék említeni. Az ön hazájában ennek jelentős hagyománya van, és nagyon sok jelentős eredmény sikerült elérniük. Jelenleg az Európai Unió most vizsgálja felül a legfontosabb eszközét a kutatás területén, tudományos kutatás területén, ez a program bizonyára jól ismeri ön ezt a kérdést. Az egyik olyan aspektus, ahol leginkább létezik a konszenzus, hogy az eszközt javítani kell, Egyszerűsíteni kell a folyamatokat, és jobban kell elvégezni a projektek értéke, értékelését, hiszen bizonyos projektek esetében a származtatott költségeket is figyelembe kell venni. Az ön hazáját sokszor modellként használjuk, hiszen jelentős tudományos eredményeket sikerült elérniük. Lehet, hogy az önök tudósai szívesebben, könnyebben vállalnak kockázatot, és lehet, hogy kevesebb bürokratikus kontroll alatt állnak. Hogyan értékeli ön az Egyesült Államoknak a ezt a szakpolitikáját, hiszen ön belülről ismeri a rendszer, de ugyanakkor ismeri az egyéb országoknak a hasonló szakpolitikáját is. A következő az Európai Unió úgy gondolja, hogy a kutatók számát növelni kell. A kutatók aránya ezer lakosra számítva Európában alacsonyabb, mint az ön hazájában. És ebben az időszakban a kutatási alapokat, a kutatási támogatást nehéz növelni, ezért nem túl könnyű a kutatók számát se növelni az önök hazájában hogyan tudják ösztönözni a fiatalokat, hogy tudományos karriert akarjanak befutni. Hogyan tudják ezt pénzügyi szempontból is ösztönözni? Az ön hazájának jelentős tapasztalata ezen a területen, mint ahogy a magánszektor részvétele területén is. Mi javítottuk azt az indexünket, azt a mutatónkat, ami bizonyítja a magánvállalkozások részvételeit a kutatásban, de szeretném tudni, hogy az Egyesült Államokban milyen ennek az együttműködésnek az értékelése. Következő kérdésem, hogy az önök tudományos kutatói modelljükben ön mit, válasz, mit változtatna meg? Ezek mind nagyon fontos információk a mi munkánk szempontjából és a jövőbeli együttműködésünk szempontjából is. Mindig szeretne azonnal válaszolni? Ahogy óhajtja, vagy gyűjtsünk egy pár kérdést. Igen, most igen, egy olyan sok kérdés van, hogy akkor szeretném egy az egybe megválaszolni. Mindenkelőtt szeretném elmondani, hogy úgy gondoljuk, hogy túl sok a bürokrácia. De ez mindenhol így van, általános. Számos kérdést említett fel a fiatalokat. Aggódunk, és a 50-es évek végén, amikor a Szovjetunió fellőtt a Sputnikot, sokkolta Amerikát. És azt hittük, mi vagyunk a vezetők, megijedtünk, és a biztonságunk miatt is aggódni kezdtünk. Ennek az eredménye az volt, hogy nem csak a kongresszus szintjén léptünk, hanem létrehoztuk a NASA-t. És a NASA pedig egy egész generációt inspirált, tudósok generációját. Ezek sajnos már kiöregedtek. És ugyanúgy aggódunk, hogy most mi lesz a fiatalokkal ugyanúgy aggaszt minket ez az energia a technológiák területén. 2005-ben volt, és úgy gondolom, hogy ez idevág. A Nemzeti Tudományos Akadémiát megkérdeztem, hogy írjon egy jelentést Amerika versenyképességről a 21. században. Egy nagyon lehangoló jelentést kaptunk. Azt állították, hogyha azon az úton folytatjuk, ahol most vagyunk, rengeteg problémánk lesz. A kutatásba történő befektetések eh, tekintetében a szövetségi befektetési források nagyon alacsonyak voltak, az amerikai privát szektor is kevesebbet fektetett be a kutatásba, hiszen negyedéves jelentéseket kell írniuk, és nem akarnak jövőbe befektetni, hiszen negyedéves jelentéseket kell írni, és abba, hogy mutassák ki a jövőbe történő befektetéseket. Tehát ez vonatkozik a fejlett technológiákra is. Azt az ajánlást tették, hogy meg kell kettőznünk a befektetéseinket a kutatásba, fejlesztésbe, és pedig egy tíz éves időszakon belül. És a törvényhozást erről értesítettem, de ilyen gazdasági helyzetben nagyon nehéz ezt elérni. Egy másik dolog, amire a figyelmüket még szerettem volna irányítani az, hogy arra is rámutattak, hogy a gyermekeink milyen rosszak matekben, eh, természettudományokban, főleg a nemzetközi versenyeken. Megpróbáltuk, hogy miért nem elég intelligensek, vagy mit. Tehát eh, eh, a önök gyerekei jobbak ezeken a versenyeken. De kiderült, hogy a középiskolai tanárok felének nem volt megfelelő képesítése, hogy matematikát tanítson. És például a fizikusok 9, fizikatanárok 90 százalékának nem volt vagy megfelelő háttere, vagy megfelelő képesítése. Tehát így nagyon nehéz alaptárgyakat oktatni. Az apám például farmer volt, és a háború után, katona, háború katona volt, háború után hazajött. És volt egy ösztöndés program, és tovább tanulhatott, jobb farmer akart lenni, és éppen ezért szerzett egy eh, agronómus végzettséget. És eh, elvesztette a munkáját, apámnak kellett még valamit szerezni. És akkor tanár lett. Így szerzett még egy diplomát. És eh, utána pedig arra kérték, hogy gimnáziumi tanár legyen. Tanította, amit taníthatott, sőt, még kosárlabdát is tanított. Tehát azt ajánlanám, hogy hozzanak létre olyan programokat, amelyek jó tanárokat képeznek, akiknek megfelelő alapozásuk is van. Legyen egy ösztöndíjrendszer, legyenek ösztönzők, hogy jobb tanárok legyenek. Ezen kívül még olyan ösztöndi programunk van, akik eh, matematikát tanulókat, fizikát tanulókat szorgalmaznak, akik utána tanítani akarnak. Utána még egy programot hoztunk létre, hogy eh, tudományos, matematikai háttérre rendelkező emberek lépjenek katonai pályára. És utána ott tudjanak oktatni. Hogyha ez oktatás, hogyha ez az oktatási probléma önöknél is megvan, akkor azt javasolnám, hogy ne spóroljanak a tanárok képzésével. Szerintem ez ugyanúgy vonatkozik az önök bizottságára, mint a miénkre is. Hiszen a tanárok kulcs szerepet játszanak, és így lehet a gyerekekkel a legjobban foglalkozni szerintem. Most itt a magán szektorra áttérve, és majd erről mondok még valami mást, hogyha érdeklődnek hogy mennyi pénz, bármennyi pénzt költenek, nem lesz elég. Tehát vannak jó elképzelések, jó ötletek, de a közpénzek elköltésénél nagyon figyelnünk kell, hogy mire költünk. Például 25 különféle ügynökség foglalkozódik a nanotechnológiával, és 15 szövetségi szinten. Ezek közvetlen támogatást kaptak a szövetségi államtól, többi tíz viszont más területről kapott segítséget. Létrehoztunk egy koordinációs tanácsot ezen ügynökségek között, és reméljük, hogy kialakul valamiféle szinergia, és ezt önök is tudják hasznosítani elképzelhetően ezt az elképzelést. Ezen kívül egy ipari tanácsadó testületet is létrehoztunk. El tudják mondani, hogy milyen áttörési pontokra van szükségük, hogy hol legyen kutatás. Tehát, hogy az az elképzelésünk, hogy a kutatásnak gyakorlati haszna legyen, nézzük meg, hogy a magánszektornak mire van szüksége. Végezetül pedig elmondtuk a magánszférának, hogy mondják el, mire van szükségük, hol, milyen áttörési pontokat észlelnek, és milyen programokon taníthatjuk meg az embereket azokra a készségekre, amelyekre szüksége van a magángazdaságnak. Így a magángazdaságot is megnyerhetjük. Végezetül pedig azt mondták, hogy energiafüggetlenebbek akarnak lenni. Van egy ügynökség a szövetségi kormányzaton belül, amelyet Darben ügynökségnek hívnak. Tehát ez a privát szféra kutatásával foglalkozik, tehát a Galileo, a GPS és hasonló témák tartoznak hozzájuk. Nagyon sikeres volt ez az ügynökség, és az európai parlamenti barátaim mondták, hogy itt az a kultúra van, hogy ne kockáztassunk. Nálunk kockáztatott ez az ügynökség, hiszen itt az van, hogy ú, hát bántanak minket, hogyha csődöt mondunk, félnek a kockázattól. És éppen ezért az emberek csak kisebb lépésekkel haladhatnak előre. Itt azt javasolnánk, hogy egy kicsit több kockázatot kellene vállalni, például az alternatív energiák tekintetében is. Létrehoztunk az energia minisztériumon belül egy külön programot, és itt az az elv vezeti, hogy magas kockázat, magas megtérülés. Nagyon izgalmas programok kerültek kidolgozásra, most nem akarom az idejüket rabolni, hogy ezeket részletezzem, de szerintem nagyon fontos az, hogy a költségvetésüket megfelelő célokra szállják fel. Tehát szerintem a kutatásokat ezen a magas kockázati és magas megtérülési területeken is folytatni kellene. Köszönöm. Paul Rübis. Köszönöm szépen, Paul Rübis néppárti frakció tagja Ausztriából. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Nagyon fontos számunkra ez a tapasztalatcsere. Legutoljára az Egyesült Államokban találkoztunk, és azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy új lendületet adjunk az együttműködésnek. Először is a tudományos projektek átfogó területén is, így csak akkor van esélyünk, ha együtt működünk, és közösen végzünk befektetéseket, hogy alapvető felismerésekre tegyünk szert, amelyek fontosak mindkettőnknek. Atomkutatás, fúziókutatás, űrkutatás, az ITAR programja, ITER-re gondoljunk, vagy a SZOLÁR programmal kapcsolatos kutatás, kutatások, ezek nagy projektek, és a jövőben mindannyiunk számára meghatározók, és itt közösen kell cselekednünk, és közös új szervezeti struktúrákon is gondolkoznunk kell. A második kérdés természetesen van egy nagyon erős kis és középvállalati rendszerünk. Önök hogyan tudják a kis és középvállalatokat jobban bevonni a kutatásba és lelkesíteni őket a tudományügyéért? Képviselő úr, ha megengedi, nagyon sok a hozzászóló. Megengedné, hogy kettő-három kérdést összevonjuk, ugyanis nem tudom majd megadni mindenkinek a szót. Hercogasszony. Nagyon szépen köszönöm elnök úr, és köszönöm Gordon úrnak, hogy eljött hozzánk és megosztja velünk a nézeteit. Mindig jobb a kutatókról beszélni. Együtt egyetértünk, de hát ha a pénzügyminiszterekkel találkozunk, akkor nincs meg ez az egyetértés, mert ugye ők azok, akik ezeket a kiváló projekteket gyilkolgatják. Úgyhogy az elkövetkező években nagyon fontos, hogy ezeket a forrásokat növeljük. A pénzügyi igazgatást, menedzsmentet illetően az egyik mód a, a kutatási infrastruktúra kialakítása. Említem az ITER-t. Tényleg szeretném megtudni, hogy mit gondol ön az ITER-ről, és mit gondol egyáltalán az Egyesült Államok a fúzió kutatásról a jövőben. Még azt is elmondanám, hogy vannak alapvető kérdések, amelyek kölcsönös értekrődésre tarthatnak számot, ez a kockázat alapú megközelítés, ez ugye vonzó, ön említette, hogy európai azért lassú, mert sokkal óvatosabb, de jó lenne megnézni az élettudományokat. Mit teszünk ennek érdekében az Atlanti-óceán két partján, például a klónozással kapcsolatban, az élettudományok, a cyberbiztonság, nagyon sok alapvető kérdés van, ugyanis a tudomány az olyan, hogy egyre közelebb kerülünk a kutatással, ahogy előrelépünk az erkölcsi kérdésekhez. Még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk. Káncsilyen kollega. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Gordon úrnak, hogy eljött hozzánk. Nagyon-nagyon hasznosnak tartom az együttműködést, ahogy ön is mondja. Nagyon fontos, hogy hazájával nem csak együttműködést alakítsunk ki, hanem az elért eredmények tekintetében is történjen egyeztetést. Ezt nagy egyeztetés, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom a munkánk szempontjából. Ma nagyon fontos lépés történik. Ön a kutatásról beszélt, de háromszor is említette a biztonság szót, kutatási biztonság, aztán informatikai kutatásról beszélt, Beszélhetünk közlekedésbiztonságról, egyéb kérdésekről. Az a kérdés, amit szeretnék föltenni, illetve szeretném, ha együtt gondolkodnánk ezen a témán. A biztonság garantált, garanciája és a személyes adatok tiszteletben tartása. A kollégám erkölcsi kérdésekről is beszélt. Ezek olyan témák, amelyek összefonódnak, tehát biztosítani kell a garantálni kell a biztonságot, de tiszteletben kell tartani a magánéletet. Ma ez egy nagyon fontos téma. Szeretném, hogy mondja el a véleményét, hogy maga szerint hol van az a megfelelő egyensúly, meddig kell ellépnünk, mikor van az, amikor esetleg egy kicsit föl kell adnunk a biztonsági célokat a személyes jogok tiszteletben tartása miatt. Odi úr. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömömre szolgál, hogy ma létrejöhetett ez az eszmecsere az plenárison az Egyesült Államok elnök helyettese is megjelent előttünk, és szinte folyamatosnak tekinthető ez az eszmecsere. Úgy látom, hogy újfajta kapcsolat kezd kialakulni az ön hazájával. A nagy emberiség előtt álló nagy kihívások, a tudomány területén koncentrálódnak. Mi európai állampolgárokként nagyon tudatában vagyunk ennek a kérdésnek. Amikor nyelv problémáról van szó, például szabadalom, igénynél. Itt egy döntést kell hozni, és itt politikai döntésekről van szó. Bárnyi úr, a biztosunk három nyelvvel oldotta meg ezt a nyelvi problémát. Hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen a kapcsolatunk Kínával, milyennek látja ezt a helyzetet? Aztán állami támogatások területén a Boeing és az Airbus között úgy néz ki, hogy pereskedés lesz, aztán új európai projektek is vannak, az Airbus az első körben veszített, meglátjuk, hogy hogy fog működni ez a dolog. Hogyan működik az állami támogatás, amikor magáncégeket támogatnak az ön hazájában? Bütikofer kollega, még egy hozzászólás, és utána jöhet a válasz. Köszönöm szépen, elnök úr, azt hiszem nagy lehetőség ez, elnök úr, hogy sor kerül erre a vitára, illetve tapasztalatcserére, és én nagyon köszönöm Gordon elnök úrnak, aki hát ennek az együttműködésnek és a párbeszédnek hosszú évek óta élharcosa. És most, hogy eljön hozzánk a mi bizottságunkban mai napon, ez egy nagyon fontos jelzés, hogy erősíteni kell az együttműködést a parlament, az Európai Parlament és a kongresszus között, és egyben elismerése annak a ténynek, hogy a Lisszaboni szerződés után most az Európai Parlament erős játékos lesz sok szempontból, és éppen ezért úgymond megérdemli eh, hogy részt vegyen ebben az együttműködésben. Én ezt eh, világos politikai jelzésként értékelem Gordon elnök úr, hogy szélesebb alapú együttműködésre van szükség, nem csak az önbizottsága és a mi bizottságunk között, hanem természetesen a különböző kongresszusi és európai parlamenti bizottságok között is. És ahogy ön is elmondta, én is úgy gondolom, hogy nagyon sok közös dolgunk van, ahol erősíteni kell az együttműködést és annak szerkezetét. Minden bizottságban meg kell keresni azokat az embereket, akik felelősek lesznek azért, hogy szemmel tartsák a transatlanti együttműködést, és a már meglévő cserét is folytathatjuk, illetve bővíthetjük, közös meghallgatásokat szervezhetünk, és örömmel várom, hogy a következő kongresszus, ahogyan ígérte, arról szavaz majd, hogy létrehoz egy irodát itt Brüsszelben, ahogy az Európai Parlament ezt Washingtonban megtette. Nagyon sok kérdés van, eh, ahol mindkét fél előnyét szolgálhatja az együttműködés, elősegítheti a jobb megértést, és mindemellett jobb szolgáltatást biztosíthat a polgárainknak. Szeretném hangsúlyozni azt a javaslatot, amit ön említett a ritka ásványokra vonatkozóan. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos és időszerű kérdés, nagyon aktuális kérdés, stratégiai jelentősége van, és fokuszálnunk kell, amennyire csak lehet, a hozzáférés kérdésére, tehát hogyan tudunk hozzáférni a ritkásványokhoz egyrészt, másrészt pedig, hogy milyen új technológiákat tudunk kialakítani, amelyek lehetővé teszik ezeknek a kikerülését, vagy esetleg lehetőséget adnak a mi iparágainknak más vonatkozásban de hát a nanotechnológiát is megemlíteném, és úgyhogy sok minden van még itt a háttérben, ahol együttműködhetünk, és én nagyon hálás vagyok, hogy a kongresszusban az utolsó évben tényleg vezető ereje volt ennek az együttműködésnek. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most önél szó, Gordon úr. Nos, hát <clears throat> engedjék meg, hogy az első kérdéssel kezdjem ez a kutatás és az infrastruktúra. Nos, mi azt gondoljuk, hogy itt is hasonló rendszerek alakulnak, és a, mi egy másik elemet is elindítottunk ebben a rendszerben, és mi olyan habokat hozunk létre, amelyek az infrastruktúrában ilyen forgatótársa szerepet játszhatnak. Mondjuk a szolár energia területén megpróbáljuk ezt összevonni hosszú távon ezeket az eredményeket. És ha mondjuk a szolár energiát vesszük alapul, akkor bizonyos átörésekre van itt szükség meg kell próbálni a nanotechnológiát összekapcsolni ezzel, mert így módon sokkal jobban ki lehetne aknázni a napenergiát, a lehetőségeket. És így rövid távon meg lehetne próbálni, akár egy éven, több éven belül elérni azt, hogy egy kérdésben elérjük az áttérést, hogy valamilyen nehéz ponton túljutunk a kutatásban. Említette a kis és középvállalatokat. Mi ezeket az USA-ban nagyon komolyan vesszük, több mint 50 százalékát a munkahelyeknek éppen ezek a KKV-k biztosítják, és van bizonyos lehetőség a segítségnyújtásra, ha például különböző allokációkra kerül sor, akkor meghatározzuk, hogy milyen arányban kell, hogy képviselve legyenek a KKV-k. És nálunk van egy program, és ezt lépésről lépésre visszük előbbre, és nagyon sok kis és középvállalkozásnak nincs meg a forrása nincs esetleg ö, ott a helyszínen szakembere valamilyen területen. Létrehoznak egy pult, ahol különböző területről érkeznek szakemberek, és a KKV-k ezekhez fordulhatnak, változik az arány, de kétharmada a pénzeknek helyi, egyharmada pedig szövetségi szintű, szóval attól függ. De hát itt például, hogyha a kis vagy a középvállalat nem engedheti meg magának, hogy bizonyos szakembert foglalkoztasson, akkor itt rendelkezésére állhat ez. Úgyhogy esetleg ez a megoldás segíthet önöknek is a KKV-k fejlesztésében. Azt hiszem, hogy fontos terület. A, ö, nagyon sok évre van még szükség például a fúzió ö, ö, kutatásban, de előbbre kell lépnünk, mert a szoláris energia és a szélenergia, ö, hát nem mindig működik kell, hogy legyen egy alapvető energiaforrásunk, ezért a, a fúzió kutatás meghatározó. Klóning, élettudományok kérdése. Nagyon sok aggodalmunk van ezzel kapcsolatban az Egyesült Államokban, de ha van tudományos lehetőség, valamilyen ösvény, akkor hát rá lehet arra lépni, hogy meghatározzuk csak meg kell nézni, hogy milyen etikai megfontolásokat kell elvégezni nálunk, ahol mi vezető szerepet is akarunk játszani, ugye mindkét félre gondolok az Atlanti óceán mindkét felére. Ö, nagyon fontos például a személyre szabott ö, gyógyszerkutatás. Itt lesz előrelépés, és például ebben is együtt kell működnünk átlátható módon a nanotechnológiában, mert itt eh, mindketten keressük a lehetőségeket. Vagy például a genetikailag módosított ö, gabona kérdése. Ez egy rendkívül érzékeny kérdés itt Európában, ezt tudom, de eh, a technológiák megvannak, és együtt kell működnünk önöknek, nekünk, hogy legyen megfelelő tudományos kutatás, hogy meg tudjuk állapítani, hogy mi a veszélyes és mi nem, akár a gyártás, akár a felhasználás során. És a nanotechnológia is sokat segíthet ebben kérdeztek a biztonsággal kapcsolatosan. Én sok összefüggésben használtam ezt a szót. Ugye az életszínvonal védelmével kapcsolatban annak is biztonságosnak kell lenni. Most nem akarok minden vitára kitérni, ami ezzel kapcsolatban hallható. Én azt mondom, hogy jobb lett volna korábban kezdeni ezt a vitát. Más a kultúra itt és nálunk. Nálunk a privát szféra nagyon meghatározó és az önök értelmezése ebben a kérdésben egy kicsit más. De most olvastam egy fiatal németről, aki ő ez, erről beszélt, erről a kérdésről egy, kép, egy, egy német polgármester, de közben minden technológiai eszközzel rendelkezett, és mindent használt is, a Facebookot és minden egyebet. Tehát ez mind felveti a biztonság kérdését, és ezeken a kérdéseken végig kell mennünk a saját érdekünkben. A hangváltozás, persze, egészen más, mint a, a múlt adminisztráció esetén, most egészen más a hangvétel nálunk. És ez így is van. Mostani vezetés jól érti, hogy egy olyan világban élünk, ami közös másokkal, és mi nem diktálhatunk, hogy mi történjen a világ egyéb részein. És amikor a hold missziót valósítottuk meg. Azt hiszem, hogy egy német tudós volt az egyetlen, aki segített, de egyébként egyedül csináltuk meg a saját pénzünkből. Hát a jövőbeni kutatás, az űrkutatás, az túl drága ahhoz, hogy egy ország csinálja úgyhogy egy, közösen kell majd ö, ö, együttműködnünk. Azután nagyon fontos a karbon ö, befogás és, és tárolás, ebben is együtt kell majd működnünk, tehát a lehetőségek megvannak, és most amikor ö, ilyen nehéz a gazdasági helyzet, akkor bizony nem könnyű előre lépni. A Boeing és, a, a Boeing és az Airbus kérdésével ö, hát mindegyiknek megvolt a maga problémája. Én nem gondolom azt, személyesen ez a véleményem, hogy nem kellene a nemzeti beruházásokat előnyben részesíteni. Persze, hogy legyenek befektetések, mert ott a kutatási eredmények hasznosíthatók. Hát az egyik valaki, van, aki azt mondja, hogy így legyen, a másik másképp fogalmaz. Hát a ö, szellemi tulajdon nagyon fontos kérdés az USA-ban. Itt megint csak kölcsönös megbeszélésekre van szükség. És hát mindannyian sérülünk, amikor az írók, az énekesek, a, a rendezők, filmrendezők jogai sérülnek, és valaki egyszerűen lemásolja a műveiket. Remélem, hogy itt is együtt tudunk működni. Volt egy kérdés a stábcserével kapcsolatban, de ami érdekes lett talán az önök számára, hogy nagyon sok kutató az egy Európai Unióban nem tudják, hogy kit keressenek az Egyesült Államokban, ugye néha egyetemek között van az együttműködés, de más szinten is elképzelhető. Nálunk volt egy szervezet, az OSTP, és ezen belül volt egy albizottság, amely a nemzetközi együttműködéssel foglalkozott, és az elmúlt adminisztrációban ezt nem igazán hasznosították, de most van egy javaslat, hogy ezt újra állítsuk fel, még nem teljesen kész a weboldal, de ez be fog indulni, és remélhetőleg ez egy jó lehetőség lesz, úgyhogy például a szolárenergia, nanotechnológia kapcsán fordulhatnak közvetlenül ehhez a szervezethez. A brüsszeli iroda kérdése persze szükség van rá, de hát hadd mondjam el az igazságot, a mostani légkörben nagyon nehéz politikailag képviselni azt, hogy növeljük a bürokráciát, növeljük az állami alkalmazottak számát, úgyhogy tudom, hogy jó lenne, ha lenne itt egy ö, iroda, egy nagykövettel, szeretnénk megcsinálni, hát talán majd egy későbbi időpontban a modell ugye már megvan. Azt hiszem, hogy akkor ö, nagyjából megválaszoltam a feltett kérdéseket. Nagyon szépen köszönöm. Angelika Nibler. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Gordon úr, hogy eljött és hogy tárgyalhatunk. Itt vagyok. A transatlanti együttműködés szerintem az egyik eh, a transatlanti együttműködés az, amely európai perspektívából nagyon lényeges számunkra, és eh, örülök, hogy eljött, hogy eszmecserét folytatunk. Három rövid kérdésem van. Az egyik, itt az EU-ban felépítettük az európai kutatási térséget. Tapasztalataim a delegációs utakból azt mutatják, hiszen én vezetem az arab félszigetet látogató EU delegáció, és azt észleljük, hogy ezek a projektek a világ többi országának kutatói számára nem annyira ismertek, nem annyira népszerűek, mint ahogy erre gondolnánk, ezt remélnénk. A kérdésem önhöz az lenne, hogy mennyire észlelik Amerikából az, azt, hogy milyen kutatási politikánk van Európában. Mennyire ismert például az Európai Kutatási Tanács az önök kutatói, főleg fiatal kutatói számára. Tehát milyen ismereteik vannak erről? A harmadik kérdésem az önök nemzeti katasztrófája, a mexikói öböl. Hogyan tárgyalnak erről, milyen eszmecserék zajlanak, milyen következményeket vonnak le ebből a katasztrófából. Itt is hasonló helyzet alakulhat ki az északi tengeren, remélhetőleg nem. Nem gondolja, hogy paradigmaváltásra van szükség a mexikói öbölben? Hogy egy kicsit esetleg eh, más politikát folytatnak a koncesziók kiosztásánál? Mindig azt halljuk, hogy mi Európában restriktívek vagyunk, hogy százszorosan alternatívát kérünk, különféle forgatókönyveket kérünk be, és eh, nagyon nehéz egy ilyen fúrásra például engedélyt kapni. Nem tudom, hogy az Egyesült Államok képviselőháza hogyan látja ezt? Az utolsó kérdésem, lehet, hogy csekék az ismereteim. Itt Németországban, Európában vagy Bajorországban az a helyzet, hogy a kutatás 90%-át magáncégek vállalják, 10% az állami hozzájárulás. Mi az arány az Egyesült Államokban az állami és a magántámogatások között? Nagyon örülnék, hogyha erről is tudna szólni. Köszönöm. Most akkor szeretném megkérdezni, hogy még rövidebbek legyenek, hiszen nagyon kevés időnk van. Tusnovszki kolléga. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Gordone. Je to pro mě skutečně velmi... Köszönöm, köszönöm Gordon úr. Nagyon nagy élmény, hogy itt látom önt a bizottságunkban. Ön is említette, hogy a NASA nagyon lényeges motivációt jelentett mindenféle kutatási tevékenységre. Főleg egy olyan korban, amikor történt valami lényeges akkor. A hidegháborúban nagyon bonyolult játékok voltak, geopolitikai, politikai csörték. Számomra azonban valahol lebilincselő volt az is, ami akkor volt. Fiatal voltam, és én ezeket a dolgokat úgy ideológia nélkül figyeltem. Azt láttam, hogy a tudomány óriási léptekkel halad előre. A kutatás új támogatási lehetőségeiről beszélt. Van egy olyan szubjektív benyomásom, hogy csak a víziók szintjén mozgunk. Itt a kockázatokat illetve a megtérülést látjuk. Tehát ez olyan motiváció, motiváció, amely még holnap is érvényes lehet. Ezen kívül például a NASA-nak milyen jövőt lát. A NASA számomra a csúcs teljesítmény szimbóluma a kutatás területén és a tudomány területén. Pedig az elmúlt időben egyre inkább egy olyan érzésem támad, hogy a NASA számára is új feladatok adódnak. Még nem tudjuk pontosan, hogy a NASA milyen úton fog haladni, de nagyon bonyolult a helyzet. Esetleg hiányzik valamilyen új motiváció a NASA számára, esetleg hiányoznak az új szimbólumok, esetleg nem csak a kutatást és a tudományt kellene újra orientálni. Elképzelhető, hogy új együttműködés is kellene kiadni a NASA és az európai kutatók között. Köszönöm. Cikau kolléganő. Mm, uh, Köszönöm. Üdvözlöm Gordon úr az Európai Parlamentben. Szeretném megállapítani, hogy eh, az Európai Parlamentben a STOA panel felelős a tudományos együttműködésért, 13 képviselő a tagja, és plusz egy elnök. A STOA panel értékeli a tudományos javaslatokat, a STOA panel fogalmaz meg különféle ajánlásokat, melyekhez a szakbizottságok nyilatkoznak. Szeretném megkérdezni, hogy az amerikai kongresszusban létezik-e hasonló szervezet? Azt is láttam, hogy az ön által vezetett szakbizottság a belbiztonsággal is foglalkozik, illetve ezért is felelős. Szerettem volna megkérdezni, hogy mely kutatási projektek léteznek, például a biztonság, az internetes biztonság tekintetében egy utolsó kérdés, ez pedig a nemzetközi szabványosítás területére vonatkozik. Remélem, hogy nagyon jó együttműködésünk lesz ezen a téren az Egyesült Államokkal. Köszönöm, Cábela asszony. Köszönöm, és üdvözlöm Gordon urat a bizottságunkban. Nagy öröm számomra, hogy itt van, és látom a reakciókon is, hogy tényleg megvan a jó együttműködés alapja. Két dologról szólnék. Az egyik a transatlanti együttműködés intenzívebbé tétele. Gordon úr látogatása nagyon jó alapot ad ennek. Általában, hogyha vendégeink vannak, akkor jó eszmecsere lehetőségeink is vannak. Most Gordon úrral kapcsolatban már a következő lépéseket is lefektettük, amelyek egy konkrét együttműködési projektet céloznak meg a kutatás területén. Tehát egy kísérleti projektről van szó, amelyet az amerikai kongresszus is támogat. Arról van szó, hogy hogyan tudunk szorosabban együttműködni a projekt során. Tehát ez egy további lépés Gordon úr látogatása után, november 16-án dr. Holdren, Holgren látogat meg minket remélhetőleg ő a Fehér Ház kutatási és technológiai vezetője, Obama elnök tanácsadója. Arról is szó lesz, hogy milyen kutatási innovációs tevékenység zajlik az Egyesült Államokban. Tehát november 16-án is üdvözölhetjük az Egyesült Államok egy másik képviselőjét szakbizottságunkban. Köszönöm. Bart Gordon a szó. Um, you... Köszönöm szépen. A kutatási koordinációról kérdeznek engem az Egyesült Államok és Európa között. Ez nagymértékben egyetemeken alapul, és nem megy át a szövetségi kormányon. Szombaton Cambridge-ben voltam, és az ottani egyik egyetemnek van egy közvetlen kapcsolat az MIT-vel. Úgyhogy itt sok minden egyetem és egyetem között folyik, illetve a Nemzeti Tudományos Alapítványunk szervezi ezt a munkát. Tehát ez olyasmi, mint az önök kutatási ügynöksége több koordinációra van szükség, főleg a nagy területeken. A széndiokszid befogás és tárolás önmagában a G8-ak szintjén halad előre, de igazából azt kéne támogatni, tehát mindenki próbálja halogatni ezt, hiszen nagyon drága, a Egyesült Államok, Lengyelország, Európa más részein problémák merülnek föl, a kínaiak nagy mértékben ugye a szénkibocsátást nem fogják csökkenteni igazából, úgyhogy mindenkinek hasznos lenne, hogyha ez a technológia biztonsága kialakulhatna. Nukleáris energia hatosság, vagy engedélyezési szinte, szisztémát is ki kell dolgozni, vannak itt ellentmondásos kérdések, de minden esetre multinacionális szinten kell, hogy vizsgáljuk ezt. Amikor kutatást mondok, én a negyedik generációra gondolok, azért, hogy olcsóbb lehessen a kutatás, aztán a például az atomsorogó témájában tovább szeretnénk lépni, és úgy gondolom, hogy mindannyiunknak hasznos lenne az együttműködés, hiszen itt is nagyon drágák a technológiák, és multinacionális szinten kellene, hogy működjön, köztulajdoná kéne tenni az eredményeket. Az ITER témájával kapcsolatban az Egyesült Államok pontosabbnak tartja talán a kutatást, eh, mint mások. De hát ez így működik. az olajszivárgással kapcsolatban. Ez egy nagyon súlyos probléma. Öt kongresszusi bizottság állt föl ezek a helyzet különböző aspektusait vizsgálják, hogyan fordulhatott elő, aztán néhány héten belül valamilyen javaslata kell, hogy előálljanak. A... Nem maga az eljárás volt itt problémás. Elég szigorúak voltak az előírások. ami mi bürokratáink igazából nem látták el megfelelően a szerepüket. Túl sok ipari érdek volt itt. Igazából ez volt a probléma, ezt felismertük, itt lesznek változások. De úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ilyen nemzetközi szabványok fölálljanak. És most például nézzük a kubai partvidéket, hogy mi is történik ott, hiszen ez közvetlen hatással van ránk. Mindenképpen nemzetközi szabályokat kell felállítani, nemzetközi standardokat az olajfúrás módjaira vonatkozóan, és ezt követően én így gondolom, azt kell, hogy mondjuk a cégnek, hogy a standardokat be kell tartani, mondjuk a Nagy-Britannia partjainál, és mi egységesen azt kell, hogy mondjuk, hogyha mondjuk a Nagy-Britannia partjainál nem teljesítik a feltételeket, akkor a mi partjainkon nem fúrhatnak. Aztán a kutatási százalékos adatokat tekintetében a magánszektorból származik kétharmad nálunk, és egyharmad az állami támogatás. De azért pontosítanám, hogy itt alapkutatásnak a elsőpről többségéről van szó, a, és a alapkutatásnál jelentős a magántámogatás. Igazából az állami támogatás elsősorban az alapkutatás, konkrét kutatásra történő át, váltására vonatkozik. Aztán van itt egy feljegyzésem, már valamilyen alap, de nem emlékszem pontosan. Lépjünk tovább, a NASA, vagy esetleg kockázatelemzés volt. Ez egy nemzeti kincs, és nagyon nehéz időt élünk mert most kellene, hogy döntsünk a NASA jövőjéről. A következő a probléma. A Bush évek alatt, illetve még az előtt is a NASA nagyobb feladatot kapott, mint amennyi pénz rendelkezésre állt ehhez. És most okoz ez problémát. 17 milliárd dolláros költségvetése volt, de a feladataihoz 23-ra lett volna szüksége. Úgyhogy most próbáljuk megoldani ezt, hogy mi legyen a kapcsolata a NASA és a kereskedelmi szektor között, mi legyen a kapcsolata a NASA és a nemzetközi partnereink között. Ha jól emlékszem, egy hölgy említette, vagy lehet, hogy mindesetre valaki említette, hogy milyen megoldásokra gondolnak. Igen, szükségünk van egy feladatra. Próbáljuk ezt most megoldani. Aztán az ST, a STOA programmal kapcsolatban. Ez hasonló bizottság nálunk igazából nincsen. Mindenesetre többféle kutatást fogunk támogatni, és határozottan próbáljuk a nemzeti alapokat erőforrással ellátni, és aztán hagyjuk, hogy ők döntsék el, hogy mi a legjobb. Az internetes biztonsággal kapcsolatban az előző jogalkotás időszakunkban a, és a mi bizottságunk a, az internetes biztonság kérdésében úgy gondolta, hogy a nemzetközi szabványok nagyon fontosak, ezek megfelel kell, hogy legyenek, megfelelő standard típusokat kell kialakítani, és remélem, hogy együttműködésünkkel eredményt tudunk elérni ezeken a standardizálási területeken. Van egy ügynökség, National Institute of Technology, ez a szövetségi kormányban működik, tehát nagyon tehát konkrétan foglalkoznak ezzel a témával. Ők nem szabályozási hatóságok, hanem egyszerűen akár külföldi partnerekkel is felvehetik a kapcsolatokat az egyeztetés tekintetében a kolléganőmmel is egyeztetve elmondhatom, hogy Obama elnök úr is sok sokban ösztönzi azt, hogy a kutatás területén az eredmény mérését próbáljuk valahogy pontosítani, hogy lássuk, hogy mit is kapunk mindebből. Ez egy két irányú megközelítést igényel. Egyrészt politikailag segít minket, hiszen azt mondhatjuk, hogy ennyi új munkahelyet, vagy ilyen új termékeket tudtunk előállítani, tehát ha több az állami befektetés, akkor ennek megvannak a konkrét eredményei. Másrészt nekünk is jobban meg kell értenünk, hogy egy egy helyen befektetett egy dollárból lehet, hogy 10 dollárt tudunk kapni, lehet, hogy másik területen ez 3 dollárt fog eredményezni. Úgyhogy érdemes a mi nemzeti tudományos alapítványunkkal egyeztetni, és megnézzük ezeket az eredményi értékelési rendszereket nemzetközi, nemzeti szinten. És egy dr. Harden kollégánkkal fog jönni önökkel egyeztetni. Tudom, hogy nagyon jó a felkészültsége, és nagyon fontosnak tartom, hogy itt a kutatási területen tanácsadó és Nagy-Britanniában egy királyi társaságnak is a tagja, nagyon erős a nemzetközi kitekintése, ezért ő biztos, hogy nagyon hasznos lesz ebben a nemzetközi együttműködésben, nagyon fölkészült a gazdasági aspektusok tekintetében is, úgyhogy ő a megfelelő ember, hogy vele egyeztessék ezeket a kérdéseket. Szeretném megköszönni Bart Gordon képviselőnek, szakbizottsági elnöknek megköszönni, hogy eljött. Premierről volt szó, nagyon hasznos volt. Szerintem mindkét rész számára izgalmas, és nem ez lesz az utolsó. Szerintem eh, már korábban is utaltunk rá, hogy eh, ezt az együttműködést eh, hogyan tudjuk intézményesíteni. Ezt a beszélgetést, ezt az eszmecserét tovább szeretnénk folytatni. Tehát köszönöm, hogy itt volt, köszönöm, hogy beszélhettünk önnel. És most Lezárom a napirendi pontot, és minden jót is, kellemes hazautat kívánok!